Um, Kérem, akkor uh, fogadjuk el a napi rendünket. Um, Elnök közleményei. Ami a holland delegációt illeti, az ezzel kapcsolatos jelentést angolul, németül és franciául lehet uh, letölteni a honlapról. Igaz? A honlapról? Igen, köszönöm. Interneten is követhető az ülésünk, és az e-meeting alkalmazást használhatják azért, hogy nyomon kövessék a laptopjukon, vagy táblagépükön, vagy telefonjukon. A hírlapunknak is van egy újabb verziója, nagyon sok pozitív visszajelzést, visszajelzést kapunk az érdekeltektől ezzel kapcsolatban, hogy nyomon követhetik, hogy mi történik. Van -e a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban megjegyzés? Ha nincsen az ülés végéig ellenvetés, a kedülés végéig, akkor azt jóváhagyottnak tekintjük. Most pedig szeretnék friss információt kapni két trilógus ülésről. Mindkettőt a rendkívül keményen dolgozó András Schwab követi nyomon. Az első a hálózatbiztonság, a másik pedig az orvostechnikai eszközök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a baráti szavakat. De ezt azt gondolom, hogy a titkársági munkatársaknak és a frakció munkatársaknak kell továbbítanom ezen gratulációt, hiszen a luxemburgi elnökséggel harmadik elnökségként tárgyalunk új parlamentként. Az Európai Parlament nagyon keményen kiállt amellett, hogy mit akarunk és mit nem, és nagy türelemmel és kitartó munkával ebből sokat próbálunk elérni. Két területről van itt szó. A jelenlegi tárgyalási állások alapján a második mellékletben az alapvető szolgáltatásokat az offline gazdaság részéről lefedi ez a lista. Mindenek előtt a digitális kritikai részei az infrastruktúrának. Ezeket úgy kell kialakítani a szolgáltatók részéről, hogy azok ellenálló képesek legyenek, tehát a cibertámadásokkal kapcsolatban ellenállóak, és legyen egy második melléklet, ahol a kisebb részeket, az úgynevezett digitális szolgáltatókat kell a az körbe felvenni, nem azért, mert olyan jellegű infrastruktúrákat vezetnek, hanem azért, mert közvetetten a kritikus infrastruktúrák szempontjából komoly nyomással lehetnek azokra, és azokat nagyon jól ismerik, és ezért hozzájárulhatnak ők is a saját tapasztalataikkal, ismereteikkel a digitális hálózatra vonatkozóan ahhoz, hogy nagyobb legyen a biztonság és az ellenálló képesség. Három területről van itt szó, három szolgáltató, Három szolgáltató kategóriát kell itt figyelembe venni. Elsőként az internetes piacplatformok, ez egy olyan fogalom, amely az internetes vitarendezési rendeletben, amelyel Fontún kolléga sokat foglalkozik, ezeket definiálták. Különböző formái vannak a digitális platformoknak, amelyeket itt meghatároznak de nem a C2C platformokra vonatkozik ez. A második terület, ahol a kereső programokról van szó, search engines, ott megpróbáljuk lehető legegyértelműbben és jogilag kötelező jelleggel meghatározni, hogy mely kereső programok járulhatnak hozzá ahhoz, hogy biztonságosabb legyen a hálózat, és az is marad. Harmadik terület pedig, amely az ITRE kompetenciájába tartozik, de nagyon jó az együttműködésünk De Castilloverrel képviselővel. Ott pedig a cloud definícióját határozzuk meg. Tehát az irányelvnek az a célja, hogy a kritikus infrastruktúra a digitális szolgáltatásokon belül a biztonságot és az ellenálló képességet garantálja, és hogyha támadják őket egy valamilyen, hogyha tudnak valamilyen fenyegetésről vagy veszélyről, akkor a nemzeti hatóságoknak ezt továbbítani kell azért, hogy amennyiben szükséges, akkor azok a védelmet nyújthassák. A tanácssal ezen területekről beszéltünk, különösen arról, hogy a digitális szolgáltatók területén a teljesen harmonizált európai megközelítést el tudjuk elérni, Egyelőre úgy tűnik, hogy a tagállamok erre készek, hiszen ezt elismerték. Amennyiben szabályozói megoldásra van szükség, lehetőség, akkor az egységes európai megközelítésről beszélhetünk, de nagyon fontos, hogy ne a legkisebb közös nevezőről beszéljünk, hanem olyanról, amelyet minden résztvevő el tud fogadni. Danti kolléga nincs itt, de a sedoknak szeretnék köszönetet mondani. Ábrist kolléga sincsen itt, de elnök asszonyon itt van. Mások egyebek mellett önök is hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen jól haladunk, és ezzel áttekintést adtam arról, hogy hogyan is állunk jelenleg. So to summarize Thank you for that, Andreas. Elnök asszony, köszönjük szépen. Andreas, a következő triológus ma este lesz. Majd beszámolok a szakbizottságnak arról, hogy hova sikerült eljutni. Nagyon-nagyon részletes tárgyalásokról van szó remélhetőleg sikerül ezen a nagyon kényes területen megállapodást elérni. Kérdezem, hogy van-e még valaki, aki szólni kíván, vagy akkor ugorjunk a következőre az orvostechnikai eszközökre. Igen? Jó, akkor parancsolj. És igen, ez András Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mit ähm, der Trilog... Köszönöm, elnök asszony. Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó az orvosi segédeszközökre és az in vitro eljárásra vonatkozó trilógus ülést kellett átvennem. Nora Bera kollégától, francia kolléga foglalkozott az előző ciklus során ezzel a témával, és a luxemburgi elnökséggel folytatjuk a tárgyalást. Ezen kívül az Enviből Glenis Wilmot a, az illetékes előadó. A mi szakbizottságunk komolyan hozzájárult a tárgyalásokhoz. Az új parlamenti kollégák nevében próbálok, próbálom képviselni a szakbizottságot. Kisebb kérdésekben sikerült komolyan előrelépni. Az IMCO álláspontját hál' Istennek sok helyen meg tudtuk védeni, de a luxemburgi elnökség úgy döntött, mert az ilyen kis kérdésekben az előrelépést túlságosan lassúnak tartja, hogy a holland elnökség alatt nagyobb politikai összefüggésekben kell ezen tárgyalást folytatni, és ezért szeretném a kollégáknak, akiket érdekel a téma, elmondani, hogy az IMCO szakbizottság véleményére odafigyelnek a trilógus üléseken, és hogyha szeretnének részt venni és figyelemmel követni ezen tárgyalásokat, akkor kérem, hogy felém vagy a titkárság felé azt jelezzék. Nagyon nyitottan és konstruktívan folytatja az elnökség a tárgyalásokat. A mi és általában az Európai Parlament véleményét a legutóbbi ciklusban nagyon komolyan támogatta, és ezért pozitívan tudok csak most beszámolni erről, de a tanácssal való megállapodás, ha realisták vagyunk, annyira gyorsan nem lesz lehetséges. Természetesen nehéz ez a helyzet, mert egyrésztről az orvostechnikai eszközök és az in vitro eszközök irányelvének az átdolgozásával azt akarjuk elérni, hogy a mellimplantátumok botránya után gyorsan lehessen javítani a piaci struktúrákon Európában. Másrésztről pedig a miniszterek tanácsa, és itt egyetemen el kell, hogy mondjam, leginkább arra koncentrál, hogy a az irányelv hatája alól a saját kérdéseiket kivonják. És éppen ezért végső soron ezáltal nem igazán képviselik a betegek érdekeit. Ezért döntöttünk úgy, hogy mi kellő időt hagyunk magunknak arra, hogy jó megoldást találjunk de közben ez azt jelenti, hogy adott esetben ez a megoldás lehet, hogy kicsit több időt fog igénybe venni. Remélem, elnök asszony, hogy ezáltal a legfőbb kérdéseket a trilógus ülése kapcsolatban sikerült összefoglalnom. Köszönöm. Van-e valaki, aki ehhez hozzá kíván szólni? Egy valamit, András. Egy fogyasztóvédelmi kérdés, amit valaki felvetett nekem, az az, hogy vannak olyan aggályok, hogy amikor ez az új rendszer beindul, akkor a meglévő eszközök, amelyeket már több éve használnak, esetleg nem felelnek meg a szabályoknak, és egy teljesen új engedélyezési eljáráson kell, hogy átessenek. És ugye tudjuk, hogy a fogyasztókat mindig aggasztja ez, amikor az olyan eszközöket, termékeket kivonják a forgalomból, amelyekhez már hozzászoktak. Különösképpen, hogyha olyanokról van, van szó, amelyek tényleg ennyire fontosak, tehát mondjuk egy pacemaker vagy egy eh, csípőprotézis, amit évek óta használ valaki. Tudnál ezzel kapcsolatban valami tájékoztatást adni, tehát az átmeneti időszakról, és így tovább, hogyan fogunk a régi rendszerről az újra átállni. Hogyan tudjuk ezt az átállást segíteni, és a fogyasztók tájékoztatását, eszmecserét hogyan tudjuk segíteni. Mert tudom, hogy nagyon sok változtatás volt ahhoz képest, ami most a triológuson van, és mi volt az eredeti szöveg. Sicherlich nicht. Köszönöm ennek azt, hogy valójában ezt most nem tudom megválaszolni, de azt el tudom mondani, hogy olyan hangulat alakult ki, amelyben az a benyomás alakult ki bennünk, hogy az új tanúsítványokkal nagyobb biztonságot lehet elérni és azt gondolom, hogy a belső piaci szakbizottság ezzel, ennek megfelelően úgy pozícionálta magát, hogy sajnos ez nem így van. Arra van szükség, hogy ezen tanúsítványok, amelyek léteznek, ezeket pontosabban vizsgáljuk meg, hogy azok valódiak-e, az, hogy új tanúsítási intézkedéseket hozzunk-e, amelyel nagyobb biztonságot lehet elérni, az eddigi tárgyalások alapján ez még kérdéses de az előadók egyetértenek ebben. Ehhez képest a tanács a gyors eljárással kapcsolatban nagyon nehéz pozíciót alakított ki, ezzel kapcsolatban próbálunk megállapodni. Ami a hibás eszközöket illeti, az erre vonatkozó tanúsítványi költségeket nem akarjuk növelni, hogyha pontosabban, hogyha hibátlanul működnek az eszközök, nem akarjuk a további tanúsítványrendszerrel növelni a, az árukat. Hát igen, pontosan ezt mondták nekem is. Az olyan termékekkel kapcsolatban, amelyeket már évek óta használnak. De egyébként köszönjük. Az ötös napi rendi pont a közös piaci irány, irányítás. Tyler asszony az előadó. Minden évben ugye elkészítjük ezt a jelentést, és az éves növekedési jelentéseket november 26-án tették közzé, tehát mindenkinek volt már lehetősége ezeket átolvasni. Különösképpen az eurozónára vonatkozó ajánlásokat fogalmaztak meg de majd lesz még, more, még lesz még további információ egy későbbi szakadban, legalábbis az én jegyzeteimben ez szerepel. Az éves növekedési jelentésekről kapunk összefoglalót az egységes piacra összpontosítva, legalábbis a feljegyzéseimben ez szerepel. Kérdezem tehát az előadót, hogy kíván-e szólni, utána megadom az árnyék előadóknak a szót, és utána pedig Szabin Beyer a bizottságtól kaphat szót. Tehát akkor az előadó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm a bizottságnak azt is, hogy ma jelen van, és a növekedési jelentéssel kapcsolatban a javaslatait megfogalmazza. Én most az egységes piaci kormányzásról szeretnék szólni, erről szól a jelentéstervezetem. Ez egy nagyon fontos erőforrás, nagyon fontos a gazdasági jóléthez, most is és a jövőben is, illetve ahhoz is, hogy a még ki nem aknázott potenciáját az egységes piacnak kihasználjuk, ugyanis egy trillió euróra rúg ez, és azt hiszem, hogy elég nagy ébresztő ez mindannyiunk számára, mert túl sok akadály van még a kereskedelem előtt az EU-n belül. Nagyon sok tagállam nem valósítja meg azokat a döntéseket, amelyeket ugyan aláír, támogat. A 28 tagállam tehát eltér egymástól. Nagy megtiszteltetés, hogy ennek a tervezetnek az előadója lehettek, és egyébként a 2016-os európai szemeszterre esik ez a jelentés. A negyedik ilyen jelentésről van szó, az a parlamentben az ECON és az EMPLE bizottságok szintén készítenek egy-egy jelentést, a miénk a harmadik. Több része van ennek, minden, jelenti, minden jelentés egyes szakaszai a belső piac egy-egy aspektusát elemzik. A versenyképesség, a munkahelyek, a növekedés, a kinemaknázott potenciál, a 21. században létező egységes piac helyzete, illetve a végrehajtás. Beszéltünk már erről a kultúráról, tehát a végrehajtás kultúrájáról és az egységes piac irányítása. Ehhez a makro- és mikrogazdasági politikák koordinálására van szükség, így lehet strukturális gazdasági növekedést elérni a tagállamokban, így lehet a munkahelyek számát növelni, és ezt Európai Uniós szinten lehet csak megvalósítani. Sajnos annak ellenére, hogy már többször felszólítottak az egységes piac megerősítésére, és országspecifikus ajánlások is születtek, nagyon kevés előrelépés történt. 2012 és 2013 között csak az országspecifikus ajánlások 12%-át hajtották végre a tagállamok de nem tudunk a versenyképesség, a munkahelyteremtés és a növekedés terén előrelépni, hogyha a tagállamok nem vállalják ebből a részüket, nem veszik ki a részüket a jobb kormányzás és a nagyobb átláthatóság révén. A rendszeres monitoringra és kiértékelésre van szükség az európai szemeszteren belül, és prioritások vizsgálatára, így lehetne előre haladni a munkahelyteremtés és növekedés erősítésének az útján, minőségi és mennyiségi mutatók használatával, benchmarkinggal, peer review-val, és így lehetne a leghatékonyabban megvalósítani ezeket a szabályokat. Ráadásul ugye egyre digitalizálódik a világ, tehát igazodnunk kell nekünk is, az egységes piacot is a digitalizációhoz kell igazítsuk. Tulajdonképpen összefolynak a termékek és a szolgáltatások, megváltoznak a fogyasztói szokások. Sőt, az is megváltozik, hogy a fogyasztók mennyire használják az internetet vásárlásra. Ez azt jelenti a vállalkozók számára is, hogy a bevételük és a materiális javak az immateriálisokhoz képest eltolódnak mennyiségben. Nem olyan régen foglalkoztam ugyanebben a bizottságban az árukkal és szolgáltatásokkal. Véleményem szerint az ágazatok és politika területek esetén csak akkor lehet az egységes piacot elmélyíteni, hogyha mindenki együtt működik, és a többi bizottsági stratégiával együtt valósítják meg az egységes piac kiteljesítését, a körkörös gazdaság és az összes többi bizottság együtt, amit már említettem, a befektetési terv, és így tovább a mikro- és makroökonomiai politikák koordinált végrehajtására van szükség az összes tagállamban, enélkül az egységes piac nem működik tökéletesen. A jelentésemben megpróbáltam ezt kiemelni, de hát egyáltalán nem volt ez könnyű feladat. Gondolom többen, akik előadók voltak, tudják, hogy micsoda szóbeli korlátok vonatkoznak egy-egy jelentés terjedelmére, és ez azt jelenti, hogy nem volt sok lehetőségem, bőven szólni a témáról, a szolgáltatás irányáról, a végrehajtásról, a közbeszerzésről, a jobb szociális és digitális inklúzióról, és így tovább. Sajnálatos, nagyon-nagyon foglalkoztat engem ez a téma, közel áll a szívemhez, és ezért vagyok ennyire heves. Tehát a jelentést még azelőtt kellett véglegesíteni és fordításra megküldeni, hogy az éves növekedési jelentések megjelentek volna. Ezért olyan fontos, hogy a bizottság ma itt van, és majd be tud számolni ezekről a jelentésekről, hogy ezt az információt majd a jelentésen végleges változatába be tudjuk emelni, mielőtt január 28-án ez a szakbizottság szavaz. Tudom, hogy az árnyékelőadók is találkoznak holnap, a módosítók határidejének benyújtása pedig december 16-a, Előre megköszönöm a kollégáknak a munkát, a segítséget, mindenkit a, mindenkinek köszönöm, aki ebben részt vesz. És kíváncsian várom az eszmecserét az árnyékelőadókkal és másokkal, ahogy haladunk a munkával. Köszönöm, elnök asszony! Nos, akkor az árnyékelőadókat meghallgatjuk, jó? Ki lesz az első? Wait for Mr. Schoenfeld. Várjunk, vagy, vagy akkor más sorrendben meghallgatjuk az árnyékelőadókat, vagy legelőször akkor a bizottságot hallgassuk meg, mi legyen. Várhatunk Edemre, nekem az is jó. Hisz És megérkezett. Um, Nos, akkor Szeretettel köszöntünk. Dendoltonnak átadom az lcr e től a szót. Az előadó már bemutatta az anyagát, és akkor addig kényelembe tudja helyezni magát, jó? Köszönöm szépen, elnök asszony, hát akkor nagyon örülök, hogy ilyen kivételes pozícióba kerülhettem, és én szólhatok először az árnyék előadónk nevében. Először is megköszönöm Steller asszonynak a jelentéstervezetét. Folyamatosan igyekszünk az egységes piacot javítani, és az ő jelentéstervezete is ebbe az irányba mutat. Előadónk üdvözli az egységes piaci mutatók beépítését esetleg a folyamatban, és a felügyeleti, illetve nem tarifális akadályok eltörlését is nagyon üdvözli, mert szerintük a valódi és fenntartható gazdasági növekedés így megvalósulhat, és nem kell hozzá jelentős befektetés, tehát ez egyfajta költségmentes módja a növekedés erősítésének. Úgyhogy, és én is egyébként a magam nevében is egyetértek ezzel. Előadunk, és szerintem az ECF frakció egésze is azon a véleményen van, hogy az Európai Unió elsődleges célja az egységes piac kiteljesítése és működtetése. Lát az előadónk két területet, ahol talán óvatosabban kellene eljárni. Az egyik az, hogy ne legyen túlzottan központosított döntéshozatali mechanizmus, mert így nem biztos, hogy ki tudják a régiók használni a sajátosságaikat. A másik pedig a sokszínűségben a verseny erősítése része kellene legyen a megközelítésnek. Továbbá a makrogazdasági tervezést nem kellene félretenni a gazdasági szemeszteren belül, ugyanolyan fontos ez, mint a versenyképesség erősítése például. Végül pedig az LCR e frakciónak nehéz lesz egy picit elfogadni az állami kiadások megnövekedését, például az infokommunikációs területen. Nem tudjuk, hogy az előadóasszony talán tudna egy picit világosabban fogalmazni azzal kapcsolatban, hogy mit is ért itt ez alatt Egyébként több megjegyzése nincs az előadónknak. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönjük Sányfen kolléga az LPP részéről. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy egy kicsit késtem. De a repülőm is késett. Nagyon örülök, hogy ezzel a témával foglalkozunk, és elolvastam a jelentés tervezetet, nagy megelégedésemre szolgált. Őszintén szólva, úgy értem, hogy a véleményben van néhány olyan pont, amelyet támogatni tudok. Ugyanakkor van néhány olyan kérdés, amelyel kapcsolatban szeretnék módosítást látni. Általánosságban ez egy nagyon lényeges kérdés, nem mindig tartják annak az Európai Parlamentben, ugyanis az Európai Unió eh, az egész világra létező versenynek egy nehéz szakaszába lép, és véleményeim szerint ez a második szakasza ennek a munkának azt mutatja, hogy a helyzetünk nem nagyon előnyös. Ennek az egyik oka az, mivel a belső piac nem megfelelően működik, és nem igazán látjuk az egységes piacnak a jelentőségét. Hogyha nem vezetjük be azokat az elveket, amelyek eh, karcsúsítanák a belső piacnak a eh, működését, akkor a helyzet romlani fog. Hogyha mi gazdasági szuperhatalomként állítjuk be magunkat, és megvizsgáljuk, hogy az amerikai piac például, vagy az ázsiai piacok Kínában, vagy Indiában, vagy Oroszországban hogyan működnek, akkor azt látjuk, hogy ezek a piacok belső jellegüket illetően nagyon is koherensek, és nincsenek belső korlátok, amelyek akadályoznák a működését. Nos, nekünk ezekkel a piacokkal kell versenyeznünk, amikor pedig a saját belső piacunkkal is van elég gondunk. Hogyha az ügyfelekkel való kapcsolatokat megnézünk, akkor láthatjuk, hogy az állampolgárokat kell szolgálni, munkahelyeket kell teremteni, és ehhez olyan piacra van szükségünk, amely hatékonyan működik, amelynek egy olyan piac pedig, amelynek belső korlátai vannak, az nem szolgálja a KKV-knek a fejlődését. Ne felejtsük el, hogy a KKV-knak nagyon sok energiát kell fordítaniuk az administratív problémák megoldására, és ezért nem jut elég idejük a saját munkájuk fejlesztésére. A mobilabb, mozdékonyabb KKV-k szeretnének az Európai Unión kívül is piacot szerezni. Ezért a figyelmünket a, a belső piac működésére kell fordítanunk. Figyelmet kell fordítani a meglévő korlátokra, inkább azoknak az eltörlésére, nem pedig, hogy még azokon szorítsunk egyet. Egy példát hozná, hoznék, például a szabályozott szakmákat illeten. A különböző tagállamokban különböző szabályok vonatkoznak, vonatkoznak ezekre, tehát ez azt jelenti, hogy a belső piac nem működik. Ha valaki egy szakmát gyakorolhat egy, az egyik tagállamban, azt nem tudja gyakorolni a másik tagállamban. Beszélünk a szolgáltatásokra szóló útlevérről, igazolványról is, de miért nem ismerjük el inkább a különböző szakmákat egyenlő módon az Európai Unióban? Nos, ez az egy példa is elég lesz. Általánosságban szerintem komolyan meg kell vizsgálni a belső piac jelentőségét, és a parlament többi szakbizottságát is fel kell hívni arra, hogy ugyanilyen jelentőséget tanúsítsanak ennek. Köszönöm szépen az álnék jelentés tevő nevében beszélek. Golga úr köszöni a jelentéstevőnek a kiváló munkát, és egyetért azzal, hogy a legtöbb javaslat jó. Az ALDE számára a belső piac hatalmas értéket jelent az utolsó két évtizedben Európában fontos szerepet játszott. De ennek a munkának még nincs vége, most van a digitalizáció. Örül Gauga úr, hogy a jelentéstevő az európai szemeszter keretében a belső piacra nagyobb figyelmet fordít, és a teljesítménymérésre eszközöket akar kialakítani ugyanakkor hiányolja az egységes piaci jogszabályokat, és a, úgy érzi, hogy a biztos bizottságnak jogsértési eljárásokat kellene indítani, kötelesek szegési eljárásokat a különböző tagállamok ellen, akik ezt nem tartják be. A bizottságot épp ezért arra sürgeti, hogy cselekedjen az elismerési elveknek a komolyabb végrehajtásával is kell foglalkozni, hogyha harmonizált EU jogszabályokat akarunk. A kollaboratív gazdaságnak a momentumát, lendületét kell most kihasználni hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk. Fontos az új piacfelügyelet és a termékbiztonsági előírások betartása, és úgy érzi, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban nem tesz eleget. Az versenyképes egységes piac Európában a 21. Szám, században nem érhető el hogyha a szolgáltatások és a termékek piacát nem rendezik a tagállamokban. Vannak olyan tagállamok, ahol ez nem működik, épp ezért szükség van nemzeti reformokra. Góga úr elér, e, elér, egyetért a, az elektronikus közbeszerzés lehetőségével, ugyanis fontos a közbeszerzési irányelvnek minden tagállamban történő megvalósítása. Végül pedig úgy érzi, hogy jobb működés, kevesebb demokrácia szükséges, a jogszabályra kell alapozni ezeket az erőfeszítéseket, és fontos, hogy a határokon is átjutnyúljon az együttműködés. Köszönöm. Goénak Zuba, Zuber úr, az árnyék jelentéstevő, de nincs itt. A zöldek Pascal Durand, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon gyorsan, csak annyit szeretnék mondani, hogy egy részről szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a kiváló munkát, ugyanakkor úgy érzem, hogy sok olyan kérdés van, amelyben osztjuk a véleményét, tehát épp ezért ez fontos előrelépést jelent. Ugyanakkor lenne néhány megjegyzésem, az alapokat e, illetően. Az európai szemeszter az egy költségvetési gyakorlatnak kellene, hogy legyen. Fontos lenne, hogy integráljuk ezt a e, és hogy az európai általános érdekeket szolgáljuk. E, itt problémát látok, de értem persze ezt a mantrát, hogy növekedés, foglalkoztatottság, stb. De attól tartok, hogy nem elegendő szabályozni az összes felmerülő problémát, például a körkörös gazdaságnak a kérdése nagyon fontos, ugyanis ez Európa egyik lehetősége, tehát a forrásokat gazdaságosá kell tenni, hiszen ez nagyon fontos a foglalkoztatásság, a versenyképesség és a növekedés szempontjából is. Ezért ez egy nagyon fontos kérni a közkiadásokat illetően itt lehet egy ideológiai kérdés, ez körülbelül 20%-át jelenti az európai beruházásoknak, akár akarjuk, akár nem. Épp ezért ez egy nagyon fontos szerep, és a digitális piacot fejleszteni kell, de ehhez integrálni kell a beruházásokat, a kutatás, stb. Tehát ezt jelezni kell, és osztom a véleményt, és még hangsúlyoznám, hogy ez mennyire fontos. A megfelelő egyensúlyt is meg kell találni ebben a jelentésben, hiszen azt látjuk, hogy a korlátoknak az eltörlése, amit nyilván óhajtunk, nem oldja meg az összes versenyképességi problémát már mondtam a bevezetésben, hogy a, a piacfelügyeleti hatóság esetében hiányzik az európai ellenőrzésnek a szerepe. Nem akarok itt most vitát indítani, de a Volkswagen és más gyártóknak a problémája, nem akarok most egyre újjal mutogatni, azt mutatja, hogy a a felügyelőhatóságok, a tagállamok és a belső alkalmazás között van feszültség. Talán épp ezért hangsúlyozhatnánk, hogy legyenek piaci felügyeleti hatóságok, amelyek valóban európaiak, mert ez lenne a közérdek. Köszönöm. András Schwab. Bárki szeretne hozzászólni? Köszönöm, elnök asszony, nem vagyok árnyék előadó de örülök annak, hogy Staller kolléga jelentését elolvashattam, és ahogy a kollégák is elmondták, nagyon-nagyon sok mindennel egyetértek a célokkal kapcsolatban. De mivel itt van az Európai Bizottság, két kérdést szeretnék feltenni. Az első kérdésem. Tartalmilag csatlakozom ahhoz, amit Steinfeld kolléga mondott. Hosszú távon Európában csak akkor maradhat meg a jólét, hogyha nemzetközileg versenyképesek maradunk, és nemzetközileg versenyképes munkahelyeket tudunk felkínálni, és ezen dolgozunk. A kérdésem, Styler kolléga, a következő. Mi a különbség az belső piaci kormányzás és a többi belső piaci jelentés között? Kolléga az Internal Market Strategy-vel kapcsolatban erre válaszol, és azt gondolom, hogy egyértelműnek kell, hogy legyen közöttünk, hogy különböző célok, különböző prioritások vannak, és hát el kell, hogy mondjam, hogy számomra nem egyértelmű, hogy hol van a különbség. Tehát van az európai szemeszter, ezen kereteken belül a belső piaci jelentés megszületett, és arra koncentrál, hogy azon témák, amelyek a növekedési folyamat, belső piaci növekedési folyamat végrehajtásában zavaróak. Gyakran országspecifikus ajánlások formátumában határozzuk meg ezeket, és nagy érdeklődések követik azt, hogy a tagállamok milyen jogalkotási kereteket hoznak létre, a zöldek beszéltek erről, hogy jelenleg ideálisak a körülmények erre, és Strasbourgban pár héttel ezelőtt egy kolléga elmondta, hogy nem mindig sikerült ezt elérni, erről még beszélnünk kellene. És mivel itt van az Európai Bizottság, azt gondolom, hogy közösen kellene feltenni a kérdést a bizottságnak, hogy valójában az európai szemeszter és a belső piac szerepével mi lesz? Hogyha évente egyszer beszélünk általában a belső piacról, és utána az illetékes szakbizottság írja meg a jelentést, akkor ezt megforolhatjuk magunknak, mert az Európai Bizottság nem mondja el egyértelműen, hogy mi legyen a célja ennek a jelentésnek, min lehet erősíteni. Ilyen körülmények között nagyon komoly erőfeszítés jelent ez az előadó számára, aki nagyon sok fontos témát már feldolgozott, hogy ezt a munkát elvégezze. És ezért lenne fontos, hogy a bizottság ezt pontosítsa. Köszönöm. Did Szeretne más hozzászólni, mióta a bizottságnak adom meg a szót? Zabin Vejennek adom meg a szót, aki a szakpolitikai koordináció igazgatója a főigazgatóságról, és röviden bemutatja a 2016-os éves növekedési jelentést és a belső piac és a belső piaci intézkedésekre fog koncentrálni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Styler asszony, tisztelt kollégék, tisztelt képviselők. Nagy örömmel jöttem el önökhöz, hogy bemutassam önöknek röviden az éves növekedési jelentést, és szeretnék koncentrálni azon területekre, amelyek az önök szakbizottsága illetékességébe tartozik, és remélem, hogy ezáltal egyfajta választ adok az, arra a kérdésre, amit Schwab úr feltett. Ahogy önök is tudják, a bizottság az őszi európai szemeszteri csomagot november végére publikálta. Ezzel kezdtük el az európai szemeszter ciklusát. Ezen csomag több részből áll a 2016-os éves növekedési jelentés, amely a gazdasági és szakpolitikai, szociális prioritásokat határozza meg európai és nemzeti szinten, tagállami szinten is, valamint a 2016-os Alert Mechanism jelentés, amely az első lépés abban, hogy makrogazdasági egyensúly hiányokat beazonosíthassunk a tagállamokban, és egy közös foglalkoztatási jelentés, amely európai és tagállami helyzeteket és válaszokat mér fel ezen a területen, és ahogy az elnök asszony az elején elmondta, az eurótérségre vonatkozó ajánlásainkat is előrehoztuk, azért, hogy jobban tükrözhessük az egymástól való függőséget, és azt, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy az euróvezeten belüli tagállamok konvergenciát mutassanak. Most a 2016-os éves növekedési jelentése fogok koncentrálni. Ebben meghatározzuk a prioritásokat olyan politikákra vonatkozóan, amelyek a jelenlegi mérsékelt gazdasági felendülést megerősíthetik, és közben a belső piac és a belső piaci stratégiának ebben kulcs szerepe lehet. Ezen jelentésben kiemeljük, hogy a jelenlegi gazdasági tendenciákat, az alacsony nyersanyagárakat és a jelenlegi gazdaságpolitikai intézkedéseket kell kihasználni arra, hogy a mérsékelt gazdasági növekedést megerősíthessük, és így kialakíthassuk az alapköveit a hosszú távú növekedésnek. Ha megnézzük az éves jelentést, azt láthatjuk, hogy nagyon komoly folyamatosság van a 15-ös jelentéshez képest, ami a politikai háromszöget illeti. Tehát beruházásra, strukturális reformokra és felelős fiskális politikákra kell koncentrálnunk. A háromból kettő egyértelműen kapcsolódik ahhoz, amit az önök szakbizottsága célként tűzött ki. A 2016-os éves növekedési jelentés még egyértelműbben koncentrál a beruházások kérdésére. Egyrészt annak köszönhetően, hogy az Európai Parlament és a Tanács is gyorsan foglalkozott az ügyel, sikerült az európai alapot a stratégiai beruházásokra vonatkozóan felállítani. Most a finanszírozással lépünk előre, ez az első pillér, a projektek beazonosítása a második pillér, és most pedig a harmadik pillérhez értünk a beruházási terven belül a szabályozási akadályok a beruházás tekintetében. Itt meg kell néznünk, hogy európai szinten mit tehetünk, tehát a belső piaci szabályozásokkal, belső piac végrehajtás, megfelelés, stb. Közben meg kell néznünk, hogy milyen akadályok léteznek nemzeti szinten. Nem mindegyikre megoldás a harmonizáció, nem mindegyik oldódik meg csak azáltal, hogy ráerőltettünk egy európai jogalkotást ezekre a kérdésekre. Nagyon sok kérdés nemzeti hatáskörbe tartozik, de szeretnénk velük tárgyalni arról, hogy nemzeti szinten milyen akadályok léteznek, és hogy erre hogyan lehet megoldást találni. Egy példa erre a, a közbeszerzések kérdése. Az európai jogalkotás teljes végrehajtása szükséges előfeltétel, de önmagában nem elég arra, hogy minden tagállamban, minden helyi és regionális önkormányzatban valóban előny kovácsolhassanak a nyitott versenyképes piacból, a belső piacból. Nagyon fontos európai szinten a belső piac és a belső piac végrehajtása tekintetében előrelépni. Közben az európai szemeszterben a párbeszédet fenn kell tartani a tagállamokkal arra vonatkozóan, hogy konkrétan mi történik. Ez csak egy példa volt a közbeszerzések példája. Van más hasonló terület, ahol nemzeti szabályozások léteznek, vannak, amelyeknek van legitim politikai oka, és olyan területek is vannak, ahol felmerülhet a kérdés, hogy a tagállamok esetleg arányosabb és kevésbé ö, disztorzív vagy versenytorzító megoldást találtak. Tehát ennyiből túlmegyünk a belső piac végrehajtásán, de a az éves jelentés második pilléréhez, a strukturális reformokhoz is kapcsolódik ez. És itt a párbeszédet kell megerősíteni a tagállamokkal a 2016-os éves szemez, ö, szemeszterben. A strukturális reformokat meg kell nézni, amelyek segítenek minket abban, hogy jobban integrálhassuk a szolgáltatási és az árupiacokat, és hogy az európai termékeket a globális piacba bekapcsolhassuk. A politikai akarat a bizottságnál, a politikai szándék az, hogy meg akarjuk erősíteni az európai szemeszter mikrogazdasági pillérét a fiskális és makrogazdasági dolgokról sokat beszéltünk, de a mikrogazdasági szint rendkívül fontos a növekedési erőforrások kihasználásához. Ezt szeretnénk a 2016-os szemeszterben elérni. Ez konkrétan mit is jelent? Amikor megszületett az éves növekedési jelentésünk, ugyanakkor szolgáltatás, szolgálati szinten, tehát ez egy belső szolgálati anyag, publikáltunk egy factsheetet tagállamokra vonatkozóan, a fő beruházási területekre vonatkozóan, ahogy azok az addigi tagállamokkal folytatott tárgyalásokból kiderültek. Szeretnénk elmélyíteni a párbeszédet és az elemzéseinket azért, hogy még nagyobb bizonyítékaink legyenek februárra, amikor a bizottság az országjelentéseket publikálja. Ahogy önök is tudják, az országjelentések az alapjai a következő szemeszteri lépésnek, az ország specifikus ajánlásoknak. Természetesen én képtelennék most önnek megmondani, hogy mire koncentrálunk majd az ország specifikus ajánlásokban. Juncker elnök, Dombrovskis alelnök és a biztosok foglalkoznak a kérdéssel. Tavaly úgy döntöttek, hogy áramvonalasítják az ország specifikus ajánlásokat, és kevesebb ajánlást fogalmaznak meg az egyes tagállamokra vonatkozóan. Ez még nem jelenti azt, hogy leszűkítenénk az európai szemesztert. Az európai szemeszter tágabb, mint maguk az ország specifikus ajánlások. Az európai szemeszter sok mindent elemez, ezt meg kell tartanunk, és a belső piaci kérdések, amelyeket a belső piaci stratégiában beazonosítottunk, és amelyeket nagy mértékben Styler jelentésben is megtalálunk, ezen tárgyalásokon jelen lesznek. Tehát ebből a szempontból a bizottság úgy gondolja, hogy erős a kapcsolat a belső piaci stratégia, a belső piaci kormányzás és az európai szemeszter között. Az elemzés az ország elemzések alapján, amely februárban születik meg, jobban láthatjuk majd, hogy szerintünk mit kell az egyes tagállamokban tenni. És azt reméljük, hogy a tematikus elemzések alapján, amelyet a bizottság az európai szemeszter kontextusában fogalmaz meg. Az önök szakbizottsága foglalkozhat olyan témákkal, amelyek különösen fontosak az önök szempontjából. Tehát nagyon sok elemzés, anyag begyűjthető az európai szemeszter kontextusában, és egyelőre ezen lehetőségekkel még nem élünk. Rendkívül jó gondolatokat láthatunk a jelentés tervezetben, ami a mikrogazdasági vonal megerősítését illeti, az, hogy európai szinten kell a belső piaci stratégiát tovább folytatni, és hogy a tagállamokkal nemzeti szinten kell folytatni a tárgyalásokat. Ez mind nagyon fontos, és üdvözöljük, hogy a szakbizottság a jövőben is komoly munkát vállal ebben a, munk- ebben a feladatban. Egyelőre ennyit akartam elmondani, és nagy várakozással várom a tárgyalásokat. Köszönöm. Back to the Mielőtt az előadónak megadnám a szót, Kíván-e valaki szólni azok közül, akik csatlakoztak hozzánk, Gephardt asszony? Möchte mich beentschuldigen, aber mein Flug... Elnézést, de a repülőm késve jött ide, ezért nem értem ide az ülés elejére. Azt gondolom, hogy ami a szemeszterrel kapcsolatos munkát illeti, bevallom, sok elemzés, sok információ, sok ajánlás létezik, de végül aztán mi ennek az eredménye? Őszintén szólva, egyszerűen már kedvem sincs, hogy ezzel foglalkozzam, hogyha azt látom, hogy sokat beszélünk, a tagállamokban is sokat beszélnek, közben konkrétan nagyjából semmit sem érnek el, és semmit sem tesznek. Ezért nagyon jól értem azt, hogy sokan, sok polgár időközben azt kérdezi, hogy mire jó nekünk ez az Európai Unió? miben látjuk ennek hasznát? És azt gondolom, hogy Styler előadónak mondanám, hogy nagyon egyértelmű ajánlásokat kell megfogalmazni, nem csak elemzéseket, hanem meg kell mondani egyértelmű, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy az Európai Unióban sikerek is legyenek. Ahhoz, hogy a növekedés beinduljon, ahhoz, hogy munkahelyeket lehessen teremteni. És így perspektívát adhatunk a polgároknak máskülönben olyanoknak, akiknek máskülönben nem lenne perspektívája. Ezt tartom nagyon fontosnak. Különösen a belső piaci szakbizottságnak van ezzel kapcsolatban erőforrása és lehetősége is. Az Európai Parlamentben még valami zavar engem, az, hogy egyértelmű, és itt most egyetlen frakciót sem zárok ki, a belső piac jelentőségét nem igazán ismerték fel. Nem csak pénzről van itt szó, nem csak a finanszírozásról. Arról is szó van, hogy a belső piacot hogyan alakítsuk ki, milyen alapjai legyenek. Van-e közös alapja, vagy minden tagállam a saját kénye kedve szerint jár el, és végül is megint csak nincsen európai válasz ezen kérdésekre, a munkanélküliségre, arra, hogy merre tart az Európai Unió, hogy mit akarunk az Európai Uniótól a jövőben. Azt gondolom, hogy egyértelmű profilt kell itt a szakbizottságunkban is kialakítani ezen kérdésekben, de azt gondolom, hogy Catherine Styler nagyon jó vezető lesz ebben. Köszönöm. We're definitely developing. Nos, hát az biztos, hogy nagyon erősítjük ennek a bizottságnak a profilját, ne aggódjon Gebhardt asszony. Visszaadom az előadónak a szót, tessék, Ketrin. Hát lehet, hogy mi vagyunk a legkisebbek a szakbizottságok közül, de mi foglalkozunk az Európai Uniós témák egyik legfontosabbikával, az Európai Uniós egységes piac működésével. Az információs és kommunikációs technológiákat azért említettük, hogy megerősítsük ezt, nem akartunk semmifajta specifikus megjegyzést tenni egy-egy tagállamra vonatkozóan. Nem is tudom, hogy egyébként benne van-e ez majd a végleges jelentésben. A kutatásfejlesztési kiadásoknak csak a 17%-át fordítják a tamállagok az IKT technológiákra, tehát ezt talán fontos kiemelni. A digitális egységes piac lehetőségeit jobban ki kellene aknázni. Aztán a belső piac és akadályainak felszámolása, említettem egy rendeletet, igen, ez szerintem is nagyon fontos, és nagyon fontos arról gondoskodni, hogy akinek végzettsége van, a szabadon tudjon mozogni a belső piacon. Kelesz én tudom, hogy az árnyék előadó képviseli a digitalizációval kapcsolatos megjegyzése nagyon fontos, ez visszavezet minket oda, amit Dalton úr mondott, de talán egy kicsit máshol van a hangsúly, és Durán úrnak is igaza van a körkörös gazdaságról, minden összefügg. Bármi, amit mi tenni akarunk, minden összefügg, egyfajta áttekintést adunk, nagyon nagy lélegzetű áttekintés ez arról, hogy az egységes piac hogyan működik, ezeket a kapcsolatokat viszont alaposan meg kell vizsgálni, mert ezek adják az egésznek a lényegét. Aztán ez a fiskális politikák, befektetések, strukturális reformok, a háromszög három csúcsa szintén kulcsfontosságúak. Azzal is egyetértek, hogy szeretnénk mindezt jól működni, látni a jövőben. A jól működő egységes piac úgy megvalósítható, hogyha a szemesztert megerősítjük. Schwab úr is helyesen jegyezte meg, hogy több jelentésnek is van hasonló aspektusa, és ezek mind-mind hangsúlyozzák az egységes piac működését, ezek hozzáadnak tulajdonképpen a mi munkánkhoz, és akkor itt visszajutunk oda, amit Gebhardt asszony mondott, hogy ne, elég a szavakból, cselekvésre van szükség. Köszönöm szépen, hát nyilván minden tervezeten lehet javítani, Holnap ülünk össze az árnyék előadókkal, december 16 a módosítók benyújtásának határideje, és január 25-én fogunk szavazni. Egyébként ez Robert Burns napja, ő egy skót nemzeti költő, tehát az ő napját fogjuk ünnepelni január 25-én. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát akkor, hogy meghívunk egy viszkire. Okay. És egy hegészre is természetesen. Nos, mondja az elnök asszony, úgy tűnik, hogy Jól haladunk. Ha jól láttam, jól értettem, akkor még az előadó is szeretne módosítókat benyújtani a szöveghez. Ez nagyon hasznos egyébként, hogyha ezekről a módosítókkal az előadó, az árnyék előadókkal még a benyújtás előtt tud beszélni, és az együttműködés így hatékonyabb. Köszönjük szépen tehát ezt. Azt hiszem, egy picit előrébb tartunk, mint a mai időbeosztásunk. Tudom, hogy a következő napi rendi pont iránt sokan érdeklődnek, úgyhogy azt javasolnám, hogy adjunk még 10 percet a következő napi rendi pont előtt magunknak és az érkezőknek, tehát egy 13 perces szünetet tartunk most, és 4 óra 20-kor fogjuk folytatni, kivéve ha a bizottságnak van most valami megjegyzése. Nem ez a helyzet, akkor 20-kor folytatjuk. So the commission um, is here, but the person who going to be presenting is not yet here and a bizottság képviselője ugyan itt van a teremben, de nem az a kolléga, aki a beszámolót tartani fogja, úgyhogy megvárjuk.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 Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim! Több mint 20 képviselő ül itt, több országból és frakcióból. A főigazgató hát már idefelé tart, megkérhetjük a bizottság egy másik tagját, hogy helyette tartsa meg az előadást, de mivel ez iránt a kérdés iránt nagy érdeklődést mutattak a képviselők, hiszen ezért vannak itt, ezért azt javaslom, hogy várjuk meg a főigazgatót. Ezzel van-e gond, van -e oka, amiért ő még nem érkezett meg? Akkor várjunk még 5 percet. 10 perccel ezelőtt azt hallottuk, hogy két perc múlva itt lesz. Nem gond, hogyha várunk? Jó, akkor várunk még 5 percet, rendben? So, um, ladies and gentlemen, I've spoken to um, coordinators representing... Hölgyeim beszéltünk tehát az érintettekkel a következő napirendi pontunkra rátérünk, mert a kollégák szeretnék meghallgatni a legmagasabb beosztású bizottsági képviselőt a témában, és ezért egy picit variálunk a napi rendünkön, hogy meg tudjuk várni az érintetteket a bizottságtól, viszont a többiek nincsenek még itt, úgyhogy akkor egy kicsit még várunk. for taking a seat. Yes, um, okay, so we're going to move on to a... Nos, akkor a napi rendünkön közben rátérünk a hetes pontra, tehát most következik a bizottság, bemutatja az irányelv tervezetet, a fegyverek ellenőrzése, az úgynevezett tűzifegyverek irányelvre vonatkozó javaslatát, Deszafur most csatlakozott hozzánk, szeretettel köszöntjük, és mindig azt kérjük, hogy ha lehetséges, akkor időben érkezzenek, ugyanis a szakbizottságból több képviselő is várt erre a napirendi pontra. Háttérként hadd mondjam, hogy a tűzfegyverekkel kapcsolatban már 91 óta van életben jogszabály, 2008-ban Foglalkozott ezzel legutóbb ugyanez a szakbizottság, az elődöm egyébként az egyik árnyék előadó volt. A felővizsgálatban volt egy végrehajtási rendelet is, amely arról gondol, gondoskodott, hogy a tűzfegyvereket deaktiválják, vagy pedig ezt írják elő, ezt a követelményt és sajnálatos, nagyon-nagyon sajnálatos, hogy erre a végrehajtási rendeletre ilyen sokat kellett várni, de hogyha jól tudom, akkor éppen most néhány héttel ezelőtt sikerült végre megállapodást elérni, és ugyanekkor a bizottság letette a javaslatát az asztalra, és abban a pillanatban, hogy én erről hallottam, rögtön kértem a bizottságot, hogy jöjjön el hozzánk az IMCO szakbizottságba, és mutassa be mielőbb. Tudjuk, hogy a a jegyzékek megosztását a tagállamok között erősítik, illetve a deaktivált fegyverek nyomon követését megpróbálják javítani a tagállamok együttműködésével. A közvélemény nagyon sok elemmel kapcsolatban megfogalmazta az aggájait a tervezetben, és azt is tudom, hogy nagyon sokakat foglalkoztat a szövegezés kérdése. Ezt most csak a közvélemény felé üzenem, hogy az Európai Parlamentben ez a szakbizottság javasol módosító indítványokat a szövegtervezethez. Úgyhogy a bizottság, az Európai Bizottság bármilyen javaslata mindig csak tervezett egészen, tervezett egészen addig, amíg ez a szakbizottság a javaslatait nem nyújtja be. Mi vizsgáljuk meg, hogy vannak-e kiskapuk a jogszabályban, hogy a hatóságok hogyan kommunikálnak egymással, és így tovább, és persze az illegális fegyverekre is figyelmet kell fordítani, a terrorizmusra is, és ezzel kapcsolatban, ha jól tudom, akkor pont a múlt héten állt elő a bizottság egy újabb javaslattal az illegális fegyverek témájában. Most tehát átadom a szót Dasset úrnak, hogy mutassa be a javaslatát, és aztán pedig majd a képviselőkre kerül a sor. Tudom, hogy többen itt vannak, akik szólni szeretnének, de és természetesen a koordinátorokkal fogunk kezdeni, de először akkor a bizottságot kérném. Elnézést kérek, elnök asszony, nagyon jó okom volt arra, hogy késtem, de hát persze sajnálom, és remélem, hogy a jövőben ez nem fordul elő, mert nyilván elfogadhatatlan, ebben egyetértünk. Nyilván nem kell meg is elismételnem a kontextust, ezt mindenki nagyon jól ismeri, és tudja, mindenki ismeri ennek a kényes pontjait. Nyilván azt is tudják, hogy mit tettünk és miért. Hadd fogalmazzak világosan, a javaslatunkkal nem szeretnénk minden fegyverekkel kapcsolatos kérdést megoldani. Nem ez a célunk, ez a szöveg nem az illegális fegyverkereskedelemre fókuszál. Bizonyára ezt is tudják, hogy az Európai Biztonsági Agenda, amelyet a bizottság december másodikán fogadott el, próbál választ adni az illegális tűzfegyverek kereskedelmére. Tehát a jelenlegi eszmecserének nem ez a fő témája, akkor is, hogyha nyilván ez is fontos. Az intézkedések, amelyeket javasolunk, három tanulmányon alapulnak. A három tanulmányt konzultánsok készítették. A bizottság jelentését, amelyet az Európai Parlamentnek és a tanácsnak is eljuttattunk, használjuk fel. Ebben a jelentésben szerepel a tűzfegyverekről szóló irányelv végrehajtásának az értékelése. Szeretnék köszönetet mondani az állandó nemzetközi bizottságnak is, amely a kis lőfegyverekkel foglalkozik, és nagyon sok szaktudást és technikai tapasztalatot átadott nekünk. Mik tehát azok az intézkedések, amelyeket még az irányelvhez javaslunk? Az első módosítás a tűzfegyverek kategóriáit érinti. Hogy világosan fogalmazzak, ellentétben azzal, ami az interneten, vagy egy-két hozzászólásban, a médiában olvasható. Nem az a célunk, hogy betiltsunk mindenféle automata fegyvert a civilek számára. A félautomata tűzfegyverek esetében csak azt javasoljuk, hogy két típust tiltsanak be. Mert ezeket esetlegesen veszélyesnek nyilvánították. Először is az automata fegyverek, amelyeket átalakítottak félautomata fegyverré, és aztán ugye ezek könnyen vissza is alakíthatók automata fegyverré. Ez az egyik kategória, aminek a betiltását javasoljuk. És szeretnénk még megvizsgálni azokat a félautomata fegyvereket is, amelyek nagyon hasonlítanak az automata mechanizmussal rendelkező fegyverekhez. Például egy félautomata kalasnyikov ilyen lenne. De fogalmazzunk világosan, a meglévő irányelv értelmében van még hat más félautomata tűzfegyver, amely esetében semmifajta változás nem következik most be a mi javaslataink után, tehát a nemzeti engedélyezés után ezekre a civilek szert tehetnek. A második dolog, amit fontos hangsúlyozni a mi javaslatunkban, az, hogy a riasztó és jelző fegyverek az irányelv hatája alá esnek, de a mi javaslatunk szerint egy egyszerű bejelentés vonatkozik csak rájuk. Azt is javasoljuk, hogy a bizottság a technikai specifikációkat fogadja el annak érdekében, hogy ezeket a riasztó és jelző fegyvereket ne lehessen tűzfegyvereké átalakítani. Tehát akkor, amint mondtam, az első fontos elem a tűzfegyverek kategóriája volt, a második fontos elem a már deaktivált fegyverekre vonatkozik. A meglévő irányelvben a deaktivált fegyvereket nem tekintik tűzfegyvernek, hanem gyakorlatilag egy egyszerű fémdarabnak, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen bármilyen magánszemély megvásárolhatja ezeket a fémdarabokat, mondom így, és minden, anélkül, hogy valami fajta bevallása legyen, és magával viheti Európában, utazhat ezekkel Európában. Nem tudjuk aztán, hogy újra aktiválják-e ezeket a tűzfegyvereket, és terroristák felhasználják-e őket. Tehát november 18-án úgy döntött a bizottság, hogy korlátozzuk a reaktivációt, illetve ennek a kockázatát. Nem lehet teljesen kizárni a fegyvereknek az újraaktiválását, és ezért javasoltuk azt, hogy a veszélyesebb tűzfegyverek vásárlását tiltsák be, még akkor is, hogyha ezeket esetleg deaktiválták. Például egy automata kalasnyikov, amelyet deaktiváltak, most már az irányelv hatája alá esne, tehát nem lehetne beszerezni, megvásárolni. A többi tűzfegyver kategóriára vonatkozóan, tehát amelyek nem az A kategóriába esnek, megvásárolhatóak lennének a deaktivált fegyverek a magánszemélyek számára. A bizottság javaslatait az, hogy egy egyszerű nyilatkozatot kelljen tenni. Nem szeretnénk szükségtelen adminisztratív terheket róni senkire, viszont szeretnénk hogyha egy ilyen fegyvert mondjuk valami fajta bűncselekmény elkövetésében felhasználnak, akkor szeretnénk tudni, hogy honnan származik, tehát szeretnénk nyomon követni. A következő dolog, amit mondani akartam, az az internet felhasználás. Ugye az interneten adnak, vesznek rengeteg terméket és szolgáltatást, és ezek közé tartoznak a tűzfegyverek is. Azt is tudjuk, hogy a tűzfegyverek értékesítését online sokkal nehezebb ellenőrizni, és a jövőben egyre nehezebb lesz. Ezt a csatornát terroristák is nagyon könnyen felhasználhatják, méghozzá olyan fegyverekre is szert tehetnek, amelyeket legálisan nem vásárolhatnának meg, sőt katonai fegyvereket is vásárolhatnak. Kollégám egyébként kipróbálta ezt, 5 perc alatt talált az interneten egy olyan egyszerű csomagot, amelynek segítségével egy félautomata fegyvert automatává alakíthatott volna át, vagy pedig kalasnyikov alkatrészeket is tudott volna vásárolni, tehát mindössze 5 percébe került, hogy ilyen lehetőségre bukkanjon a neten. Ezért azt javasolja a bizottság tehát, hogy tiltsák be az interneten a magánszemélyek fegyvervásárlását. Ez nem jelenti azt, hogy a magánszemélyek nem tudnak majd egyik tagállamból a másikba fegyvert vinni magukkal, vagy fegyvert behozni, de ehhez az engedélyen rendelkező kereskedőkre lesz szükség, illetve brókerekre. Aztán a brókerek és a gyűjtők a harmadik elem. Jelen esetben a kereskedők és a gyűjtők ugye nem esnek az irányelv hatája alá, A brókerek nem esnek az irányelv hatály alá, és a gyűjtők, a kereskedők igen. Nem akarunk ismét plusz terheket róni senkire, de szerintünk ide kellene, hogy tartozzanak ők is. Nem tudnak csak úgy vásárolni, hogyha engedélyt kérnek, tehát csak ugyanolyan módon tudnak fegyverekre szert tenni, mint bármilyen más magánszemély, ugyanolyan feltételek mellett. Végül pedig az információ csere a tagállamokban. Ez az utolsó pont. Kiderült a tanulmányból, hogy a tagállamok közötti információcsere mennyire fontos. Engedélyezésre gondolok itt például, tehát hogy milyen magánszemélyek kaptak fegyveriselési engedélyt, és hogy milyen jellegű fegyverek használatához. Jelen pillanatban az ilyen információt csak nemzeti szinten tudják elérni. Mi szeretnénk erősíteni a tagállamok közötti információcserét, mert szerintünk ez rendkívül fontos. Most itt befejezem, szívesen várom a kérdéseket, megjegyzéseket, és még egyszer elnézést kérek a mai késésemért. Köszönöm, elnök asszony. Akkor a koordinátorok kérdéseit fogadjuk először. És aztán megkérem a bizottságot, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Jó, Evelyn Gebhardt. Ja, danke schön, danke schön. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy még egyszer elmondja nekünk, hogy az Európai Bizottság mit javasol. Ez nagyon fontos, mert egyértelmű, hogy az interneten valódi kampányt láthatunk, és jó, hogyha egy kicsit hátradőlünk, és nyugodtan ö, végig gondoljuk. Ö, nagyon sok e-mailt kaptunk, és abban mm, ugyanazon információt láthatjuk, mint amit az Európai Bizottság javasol, tehát itt attól, hogy az Európai Bizottság javasol valamit, persze még nem beszélhetünk konkrétan jogszabályokról, hiszen erről a tanácsban és a parlamentben kell még dönteni. A bizottság által bemutatott javaslatok úgy gondolom, hogy megfelelő irányba mutatnak, de még további információra lenne szükségem. Szeretném tudni a második pont a riasztó és jelző fegyverek. Ide tartoznak-e az egyszerű indokolást igénylő eszközök? Tehát ezt az indokolást nem értem. Itt pontosan milyen felvilágosításról beszélünk, kinek kell, kit felvilágosítani, mire vonatkozóan, erre vonatkozóan szeretnék további információt kapni. És még valamit szeretnék tisztázni az internetes beszerzése kapcsolatban. Ön az elején azt mondta, hogy nem az illegális fegyverkereskedelemről beszélünk, közben pedig a negyedik pontban, amelyet megemlített, mégiscsak az illegális fegyverkereskedelemről is beszél. Nem pontosan erről van szó, ezt én is tudom, de azt akarjuk definiálni, hogy ki árulhat legálisan interneten fegyvert. Nem egészen értem. Az első mondataiból azt vettem ki, hogy csak azon kereskedők, tehát magánszemély egyáltalán nem árulhat fegyvert, csak magánkereskedők, de utána az utolsó mondatából pedig azt értettem ki, hogy a gyűjtők is ide tartoznak, és ami a helyszínt illetőt megint csak, tehát magánszemély nem lehet, hanem kereskedő kell, hogy legyen itt, ezt nem egészen értem. Az utolsó pont, amit megemlített, az információcsere a tagállamok között. Komoly vita volt 2008-ban erre vonatkozóan, amikor legutóbb felülvizsgáltuk a szabályozást, de a tagállamok nem igazán akartak ebbe az irányba elindulni. Ön szerint a jelenlegi helyzetben talán esetleg nagyobb megértéssel lesznek a tagállamok? Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen szükséges, hogy határon átnyúló módon lehessen információt átadni arra vonatkozóan, hogy hány, milyen jellegű fegyvert engednek be, ki veheti vagy árulhatja azokat, hiszen a tagállami szabályok nagyon különbözőek, még akkor is, hogyha a joganyagunk közös. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos kérdés mindez. A tagállamokkal beszéltek önök már erről a kérdésről, és készen állnak-e arra, hogy a tagállamok, hogy ezt a lépést megtegyék, amit én rendkívül fontosnak tartanék? Okay, um... Rendben. Szeretném világossá tenni, hogy először a koordinátorokról hív, kérem fel. Andreas most nincs itt No, akkor az LCR részéről. Köszönjük szépen! Mint már korábban mondtam, ez egy nagyon nehéz téma. Nagyon erős fegyvertörvényekre van szükség, ugyanis vannak európai ellátóláncok, és nyomán kell követnünk a fegyvereknek a forgását a tagállamban. Ugyanakkor nem akarunk olyan eredményt elérni, hogy még az illegális fegyvereknek a száma is növekedjen és pont ezeket használják a bűncselekményeknél és a terrorista támadásoknál. A bizottság számára általános kérdésen van. Először a deaktivált fegyvereknek a tiltása. Ezek közül százezrek vannak forgalomban. Hogyha egyik napról a másikra betiltják őket, akkor ezek csak egyszerűen eltűnnek, és ezért nagyon aggódom, hogy mit teszik itt. Ugyanis a deaktivált fegyvereket akkor nem lehet használni tulajdonképpen, tehát nyilvánvalóan illegálisabbá vágnak, és akkor ezeket reaktiválni kell, tehát újra összeszerelni, és nyilvánvalóan megpróbálják más módon használni őket. Vannak-e adataik, hogy a, mennyi bűncselekményt használtak, bűncselekménynél használták a deaktivált fegyvereket. A múzeumok is használják az ilyen fegyvereket. Mi lesz a helyzet, amikor bemutatják ezeket a deaktivált fegyvereket, akkor a TV, filmek, stb. Ezek mind olyan törvénytisztelő iparágak, amelyek használják ezeket, milyen hatással lesz ez ráluk Nos, az internetes értékesítés tiltását illetően ezt hogy gondolják végrehajtani? Hiszen e, tudjuk, hogy az egységes piac e, kereteiben nagyon sok e, minden történik az interneten, tehát akkor a kérdés az, hogy milyen hatása lesz a tiltásnak, és milyen lenne, hogyha a megfelelő engedélyen rendelkezők azok értékesíthetik, vagy vehetnek fegyvereket, de ilyenkor a hatóságnak saját magának kellene ellenőrizni ezeket. Úgy érzem, hogy máskülönben nehéz lesz végrehajtatni ezeket a törvényeket. Nos, akkor nézzük a probléma lényegét, próbáljunk azzal foglalkozni, de ne roncsuk a helyzeten. Az Egyesült Királyságban most arányos törvények vannak, és a bizottságnak a megközelítése aláshatja azokat a lépéseket, amelyeket már mi már megtettünk. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretném megköszönni a bizottságnak az előadását egyetértek azzal, hogy ez egy olyan terület, ahol az EU-nak lépnie kell. Igen, valóban, hiszen a fegyvereknek a forgalma, különösen a, a szétszedett fegyvereké ellen, ellenőrizni kell, hiszen itt egy jól működő egy belső piacra van szükség. Egy ilyen leszerelt fegyvert nyugodtan megveshetnek az emberek, és újra összeszerelhetik, és aztán használhatják őket. Nagyon sokszor ehhez elég egy kis műszaki tudás akár a balkáni konfliktusból megmaradt fegyverek is felhasználtatták. Ez akkoriban is nagy probléma volt, és ma is nagy probléma ez. Épp ezért fontos, hogy a jelenlegi törvényeket végrehajtsák, és a joghézakokat betöltsék minimális követelményekre szükség van a lőfegyvereket kapcsolatban, és elsősorban ezeket végre kell hajtani. Épp ezért a bizottságnak a javaslataira szükség lenne. Ugyanakkor nagyon figyelnünk kell arra, hogy mi esik ennek az irányelvnek a hatája alá. A célunk az, hogy a fegyvereknek az illegális kereskedelmét megakadályozzuk, ugyanakkor ne büntessük azokat a törvénytesztelő állampolgárokat, akik vadászat, sport vagy önvédelem céljából használják ezeket. Nem szabad a már meglévő jól működő jogszabályokat lehetett, ellehetetleníteni, és a törvénytisztelő embereknek a jogait meg kell erősíteni, mert különben a javaslat nem éri el az eredeti célját. A megfogalmazásnak nagyon pontosnak kell lenni, azért, hogy ne lehessen félreérteni. A bizottság jelenlegi javaslatát ezért át kell tekinteni. Mint ahogy az előttem szólók mondták, a cseh állampolgároktól is kaptunk már levelek százait, és épp ezért én képviselem az ő aggájaikat. A kollektív biztonságnak a biztosítása, ugyanakkor az állampolgárok szabadságainak a biztosítása mindkettő nagyon fontos. Épp ezért kérem a bizottságot, hogy világos és világos legyen a félautomata fegyverek lehetséges betiltását illetően. Például a sport és a vadászat is érintve lesz ezzel kapcsolatban. Épp ezért szeretnék az állampolgárok, szeretnének az állampolgárok többet tudni ezzel kapcsolatban. Épp ezért várjuk a bizottságnak a világosabb válaszát. Pascal Dion. Köszönöm, elnök asszony. Néha az az érzésem, hogy a polgárokat néhány kérdésben meghallgatjuk, más kérdésekben sokkal kevésbé, amelyek sokkal békésebbek, és ezt sajnálatosnak tartom. El kell, hogy mondjam, hogy az, hogy összekapcsoljuk a szinte szabad fegyverkereskedelmet a biztonság kérdéséhez, ez mítosz. Nézzük meg az Egyesült Államokban, hogy mi történik abban az országban, ahol a legliberálisabban lehet a fegyverekkel kereskedni, több mint 32 ezer halálos esetet tartunk számon a lőfegyverek miatt. 32 ezer halálos áldozat. Franciaországban, hogyha jól tudom, 375-en halnak bele a lőfegyverek által okozott sebekbe Franciaországban. Franciaország pedig még csak nem is a legjobb ebből a szempontból. Japánban még sokkal jobbak az eredmények. Nos, tehát hogyha a szabadságról beszélünk, és az általános szabályok, kereskedelmi szabályokat akarjuk bevezetni, vagy az általános jogalkotási szabályokat. Én tudom, hogy vannak vadászok, Egyébként most a hétvégén az erdőben futott valaki, és egy vadász lelőtte, de hát persze ez csak véletlen baleset. Tudom én, hogy vannak vadászok, és vannak, akik sportlövészek. Ez nem szabad, hogy bármilyen szinten hatással legyen arra, hogy ne szabályozzuk a fegyverek adását, vételét. A bizottság is elmondta, hogy komoly probléma, elég, hogyha egyszer valaki fegyvert tartott a kezében. Én voltam katona, sorkatona, úgyhogy volt a kezemben félautomata fegyver, tehát nagyon komoly probléma a félautomata fegyverek automatává való átalakításának a lehetősége, hiszen ezzel nagyon nagy mértékben kibővítjük a tömeggyilkosságok lehetőségét. A bizottságnak szeretnék gratulálni, rendkívül jó munkát végeztek, nagyon jó előrelépés, és ezt korábban is várhattuk, hiszen a 2008-as szövegre utalnék most vissza. Tehát a bizottság elvégezte a munkáját. Sajnos a jelenlegi kontextus egyszerűen drámai, erről nem is kell most semmit sem mondanom, de nem szabad mindent összekeverni. Én azt szeretném tudni, hogy a bizottság álláspontja az EU-n belül vannak tagállamok, ahol két kategória létezik, a tiltott és az engedélyhez kötött fegyverek kategóriája. Ez egy eléggé egyszerű séma, állandóan a jobb, ö, egyszerűbb jogszabályozásról beszélünk, amit mindenki meg tud érteni, lehet, hogy itt éppen, hogy erre lenne lehetőségünk, hogy egyszerűsítsünk. Az, hogy 7 vagy 8 fegyverkategóriát bevezessünk, ezt nehezen lehet megérteni, különösen egy ö, hozzá nem értőnek. A bizottság miért ö, nem akar inkább egy két kategóriás rendszert bevezetni, ahol tehát az egyik lenne az engedélyhez kötött, a másik pedig a tiltott fegyverek kategóriája. Másik téma. A polgárok ö, az e-mail listájukon spammé nyilvánítanak minket. Nem tudom, hogy a bizottság hallotta olyan civil szervezetekről, amelyek ezzel kapcsolatban megkeresték volna őket, hiszen tudom, hogy van fegyver lobby, van-e más szervezet, amelyet meghallgattak volna a bizottságnál? Ezt a kérdést, két kérdést akarom feltenni a bizottságnak, köszönöm. Mr. Ivaskov. Köszönjük szépen, következő hozzászóló. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony. Nem tudom, hogy jól értettem-e. A javasolt szöveget, elsősorban a betiltást illetően, automata fegyverek birtoklásának a betiltását, különösen a félautomata és az olyan félautomata fegyverek, amelyek hasonlóak az automatikus, automata fegyverekhez, illetve az átalakíthatóak. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok nem birtokolhatnak félautomata fegyvereket. Felmerül a kérdés, hogy talán elkoboznák több ezer európai állampolgárnak a fegyvereit. Ez veszteségeket jelent az állampolgároknak. Nem igazolhatunk mindent a biztonsággal. E, ez egy dimenziója a kérdésnek, a másik pedig az, hogy az irányelvnek a megváltoztatását eh, eh, indokolták eh, egy adóval, ez pedig hiba lenne, ugyanis a jogszabály, amit szeretnénk megváltoztatni, hatással lesz a törvénytisztelő állampolgárokra, nem pedig a terroristákra. Tehát a törvénytisztelő állampolgároknak a hozzáférése a fegyverekhez lesz korlátozva. Elnök, köszönöm szépen, András Schwab. Az eszmecsere elejét nem tudtam meghallgatni, de mivel a bizottság később ért csak ide, nekem közben el kellett mennem az irodámba. Azt gondolom, hogy egyértelművel kell tennünk, hogy természetesen nagy érdeklődéssel követi a parlament hogy mit lehet felmérni, hogy milyen szabályokra van szükség, amelyeket logikusan is úgy kell kialakítani, hogy azzal lehessen garantálni, hogy az olyan esetek, mint amelyek az én régiómban is már sajnos megtörténtek, a jövőben ne történjenek meg. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos a vadászok és a sportlövészek számára kevésbé az a fontos, hogy a bizottság ezen fegyverengedélyezés logikáját hogyan követ, inkább az számít, hogy a sajtóban hogyan állítják be, hogy miért van szükség erre a változtatásra. Ezt már régóta tervezzük, a terrormerényletekhez semmi közük ezen változásoknak, és itt a parlamentben gondolom, hogy csak kevesen gondolják azt, hogy az itteni fegyverek nem igazán vezethetnek a merényletekhez. Ezért szeretném egyértelműen elmondani, a, szeretném, hogyha a bizottság egyértelműen elmondaná, hogy mi a célja ennek a javaslatnak, hogy egy vadász vagy egy sportlövész, aki szabályosan tartja a fegyverét, rá milyen hatással lesz ez a változás. Szeretném, hogyha ezt egyértelműen bemutatnák, és akkor nagyon sok mindenkit meg lehetne nyugtatni. Európa olyan térségeiben, ahol vannak vadászok és sportlövészek, és akiket ez személyesen érint. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor felolvasom a további neveket. Arabella, Mrs. Bussard, Ulskog, Shenalova, Obermeyer, Aloha Aho, Dante, Karas, Metzola, and myself. So there's and Catherine Stein. Sorry, and you're you're first. Um, jó, az első helyen szerepel, aki hozzászólt. Tehát nagyon sok hozzászóló van. Lehet épp ezért a következő napi rendi pont egy kicsit csúszni fog, ezért elnézést kérünk. De azt hiszem, hogy itt érdemes ennyi időt tölteni ezzel. Nos, akkor Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük a bizottság képviselőjének az előadását. Ugyanis ennek a célja az illegális fegyverek elleni harc. Nyilvánvalóan a félautomata fegyverekről is szó, ugyanis ezeket át lehet alakítani automata fegyverekkel, de nem itt kell beszélni erről. A bizottság tett egy javaslatot, amely a LIBE bizottsághoz kerül, amely a fegyverek illegális kereskedelméről szól. Ma, amikor még korlátozóbb tör törvények is léteznek olyan országokban, mint Belgium, akkor is a a kávéházak hátsó terveiben árulják. Tehát ez itt a probléma. Nyilvánvalóan az intézkedések fontosak, mint például a tűzfegyverek értékesítésének a harmonizációja, például a sorozatszám ellenőrzése és a többi. Tehát ezeknek a regisztrálása, ezek mind lényeges kérdések, de amikor a harmonizációról beszélünk, akkor a bizottság valóban ezzel a szándékkal elő, de miért ne rendelet legyen belőle? a 28 tagú tanácsban, amikor irányelvvel akarnak szabályozni, akkor mindig a tagállamokon bukik meg a dolog, tehát akkor csak részleges lesz a harmonizáció. Tehát akkor miért irányelv legyen, miért nem rendelet? A másik kérdés pedig a sportlövészet, vagy pedig a vadászok, nem lenne szabad, hogy érintse ez a kérdés tehát olyan jogszabályok vannak, amelyek őket védik, hogyha harmonizáció következik be, amely létezik már bizonyos országokban, az nem szabad, hogy áldozatként érintse a vadászokat és a sportlövőket. Köszönöm szépen. van Köszönöm szépen. Köszönjük a javaslatot. Velünk is e-mailben vették fel a kapcsolatot, de gyakran valóban a polgárok nem tudják, hogy miről van szó. A kereskedelem és az elosztás fontos, hogy szabályozás alá kerüljön, de nem szabad azokat büntetni, akik például vadász fegyverrel rendelkeznek. Ezért a kérdésem a következő. A bizottság nem fél attól, hogy ha nem elég árnyaltan fogalmazunk, és ezért a sportlövész klubok, amelyek ilyen fegyvereket használnak, le kell, hogy húzzák a rolót, mert így nem tudják folytatni a tevékenységüket? vagy esetleg, hogyha fenntartjuk a jogot, hogy az eddig legálisan tartott fegyvereket a jövőben is lehessen használni, például vadászati célokra. A bizottság ellenőrzésekről és tesztekről beszél, hogyha valaki egy vadász fegyverrel rendelkezik. Önök szerint mi a kapcsolat ezen szabályok és azon tény között, hogy a terroristák kalasnyikovokat tartanak, és ezeket Nyugat-Balkánon például egészen egyszerűen megvásárolhatják. Ami az internetes fegyverkereskedelmet illeti. Hogyha legális fegyverekről beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy a hatóságok elvégzik a szükséges ellenőrzéseket. Önök szerint az önök javaslata ezen lehetőséget meggátolná? A kérdésem az, hogy ami a legálisan tartott fegyvereket illeti, amelyeket szakboltokban lehet megvenni, Például a vadászok is egymásnak fegyvereket szoktak árusítani. Ezen fegyverkereskedelemmel mi a helyzet? Uh, I'm here and... Um... Köszönöm szépen. Mint ahogy már hallottuk, mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy szükség van jogszabályra amely a fegyverek illegális kereskedelmét megakadályozza. Ugyanakkor, és tulajdonképpen erről van most szó, nagyon fontos meghúzni vonalat valahol, hogy végül eh, a vadászok és sportlövészek számára, akik számosan vannak, eh, eh, lehetetlenné tegyük, hogy félautomata fél fegyvereket használjanak legális tevékenységre. Tehát Kérem, ismételje meg a bizottság képviselője, hogy milyen félautomata fegyvereket akarnak betiltani. Ez az első kérdésem. A második, ha jól értem, van egy olyan javaslatuk, hogy öt évenként meg kell újítani az engedélyeket. És új engedélyt nem bocsátanak ki, hogyha nem ellenőrzik öt évente a fegyvereket. Ez azért eléggé ö, intézkedés, tehát orvosoknak kell ellenőrizni a fegyverhasználókat. Az orvosok azért eléggé elfoglalt emberek, és nekik majd jelenteni kellene a rendőrségnek, hogyha valaki nek orvosi okok miatt nem lehetne engedélyezni a fegyver használatát. És ez nem öt évente történik, mert hogyha valaki ott ül az orvos előtt, akinek van egy engedélye, az rendben van, de hát azért, hogy öt évente ezt meg kelljen tenni, ez azért nem jogos. Tehát kérem, hallgassák meg a különböző véleményeket, és inkább a terrorizmus esetén eh, tegyenek lépéseket, nem pedig a törvénytisztelő állampolgárok esetében. Köszönöm. Még kilenc más hozzászólónk van, ezért csak két percet adok mindenkinek. Nos, mert később kell a következő témára is, tehát a, az online vita rendezéssel kapcsolatban is megfelelő időt kell biztosítanunk, mert hogyha 6.30-ra a koordinátorok ülésével nem végzünk, akkor probléma lesz. Van-e valakinek ellenvetése? Jó? Jó, akkor Michel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném először a köszönetemet kifejezni a bizottsági javaslatával kapcsolatban. Véleményem szerint ez a javaslat nagyon fontos a biztonság szempontjából, például a megerősített együttműködés fontos dolog, aztán a jobb információcsere, a fegyverek nyomon követhetése, mind fontos kérdések. Nagyon sok e-mailt kaptam a törvényes fegyverhasználóktól a cseh köztársaságból. És ezért fontos figyelembe venni, hogy a különböző tagállamokban különböző jogszabályok vannak. Miért nem vizsgáljuk meg azokat az országokat, ahol magas szintű jogszabályok jól működnek? és ahol nincsen probléma az illegális fegyverekkel. a figyelmünket elsősorban az illegális fegyverekre kell fordítanunk. De a bizottság javaslatában az illegális fegyverek használatával kapcsolatban nem hallottunk megfelelő javaslatokat, hanem inkább a legális fegyverhasználókat büntetik. mert ezek a fegyverek a fekete piacra, eh, ennek eredményeként ezek a fegyverek a eh, fekete piacra eh, kerülnének, és ez biztonsági kockázatot jelentene. Az első kérdésem Dalton úr kéréséhez, kéréséhez hasonló. Vannak-e statisztikai adatok, a legális, illetve illegális fegyverekkel elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban. A második kérdésem pedig a tagállamokkal és a jogszabályaikkal kapcsolatos. Ez az új jogszabály kompatibilis-e az egyes tagállamok jogszabályival? Egyetlen új utolsó mondatom lenne, elnök asszony az ön véleménye szerint melyik ország a követendő példa? Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a bizottságnak is, hogy mégiscsak eljöttek. November 18-án a reform javaslatokat röviden már mentette. Kicsit összezavarodtam, ezért kérnék tisztázást. A bizottság tehát elmondta, hogy nem az illegális fegyverkereskedelemről szól ez a javaslat, valójában mégiscsak erről van szó, hiszen hallhattuk az illegális fegyverkereskedelemről szóló példákat, amelyet szeretnének ezen javaslatokkal betiltani. Tehát a deaktivált fegyvereket kellene elkerülni, hogy ismét illegális módon reaktiválják, vagy például, hogyha az illegálisan interneten beszerzett automata fegyverekről van egy szó, vagy nem egészen tudom pontosan, hogy akkor mit értünk illegális alatt, ezt szeretném tisztázni. Azt gondolom, hogy a jó szándékú javaslatokban nem szabad, hogy a fürdővízzel a gyereket is kidobjuk, Ausztria, ahonnan származom, nagyon magas szintű védelmet biztosít. Nyilvántartásba vezik, engedélyezik és rendszeresen ellenőrzik a fegyvereket. Hát itt semmi újat nem kellene Európában kitalálni, hanem a bevált gyakorlatokat kellene terjeszteni. Amikor ön azt mondja, hogy a riasztó fegyverek egyszerűbben kellene hozzáférhetővé tenni. Nos, akkor kinek kellene ezt nyilvántartásba venni? Például Ausztriában, hogyha vadászfegyverekről beszélünk, akkor ezt el tudom képzelni. De nehezen tudom megérteni, hogy a hibás engedélyeket hogyan lehet megtalálni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nem szabad, hogy ezen felülvizsgálata a sportlövészekre és a vadászokra is vonatkozzon, ami a fegyverek összeállítását illeti, ez szép és jó, de ez csak egy töredéke annak, mint amennyi fegyvert felhasználnak. Összesen 500 vagy 1000 euróért Európában automata fegyvereket lehet illegálisan megvenni. Úgyhogy legyünk elővigyázatosok. ne lehessen, nehogy a, azokat büntessük, akiknek ehhez semmi köze, azt én értem, hogy bizonyos csoportokat nem akarnak diszkriminálni, én nem értem, hogy akkor a tárgyalásokban a két partnert, például az Európai Vadászok Szövetségét miért nem hívták meg a tárgyalásokra, és a sportlövészeket, és olyan civil szervezeteket, akik őket képviseli. Hát akkor pontosan mit is tesznek? Elnök, köszönöm. Hala Ahonnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Sajnos vannak a bizottsági javaslatban olyan elemek, amelyek teljesen ideológiai szinten fogalmazottak meg, amelyel nem lehet hozzájárulni a belső piac jobb működéséhez, vagy nagyobb biztonsághoz, és negatívan érintene nagyon sok európai polgárt és üzletet, vagy vállalatot. Konkrétan arra javaslatra utalok, hogy a félautomata fegyvereket a kinézetük alapján tiltsuk be. Hogy lehet meghatározni, hogy egy félautomata fegyvert túlságosan hasonlít egy automata fegyverre. Ezek olyan fegyverek, amelyeket több tízezer sportlövész tart és használ Európában, és például bizonyos tagállamokban a korábbi sorkatonák, lesorolt katonáknál is vannak ilyen fegyverek. Európában szinte soha nem használnak terrorista fenyegetésre vagy merényletekre legálisan tartott fegyvereket. Ami pedig a automata fegyverhez hasonló félautomata fegyvereket illeti. Ezeket direkt úgy tervezték, hogy ne lehessen átalakítani őket automata fegyverekké. A teljesen automata becsempészett fegyverek valóban problémát okoznak, mint amelyeneket Párizsban is a merényleteknél használtak ambiciózus a javaslat. Például közös szabályt akarnak a különböző fegyver részekre vonatkozóan bevezetni, és a információ cserére vonatkozóan is. Azt gondolom, hogy a parlamentben a törvénytisztelő polgárok jogait nem szabad a szükségesnél jobban korlátozni. A terrorizmus fenyegetését nem szabad arra felhasználni, hogy aránytalanul reflexzerűen reagáljunk egyik sem növeli sem a bizottság, sem más európai intézmények hitelét. Köszönöm. Áram Senfield. Köszönöm, elnök asszony. Meggyőződésem, hogy ami a lőfegyvereket illeti, ezek potenciálisan veszélyesek lehetnek. Ezekre vonatkozóan szabályozásra van szükség, azért, hogy a terroristák vagy a bűnözők ne használhassák fel őket. De fontos, hogy elővigyázatos és racionális maradjon a szabályozás. Máskülönben kontraproduktív lehet ez a szabály. Úgy tűnik számomra, hogy olyan helyzetben vagyunk, miszerint a negatív eseményekre úgy reagálunk, hogy szabályozásokat vezetünk be. Nagyon gyakran ilyen szabályozásoknak valódi hatásuk nem lesz. És most is ilyen helyzetben vagyunk, hiszen ezen szabályozások korlátozó jellege a piaci lehetőségeket korlátozza. Az illegális piacon tudjuk, hogy mi a tárgy, mi a pontosabban a legális piacon tudjuk, hogy mit árulnak, milyen feltételek között és ki árulja. Az illegális piacon ilyen információkkal nem rendelkezünk. Egy zárt piacon, vagy olyan piacon, ahol sok tilalom van. A törvénytisztelő polgárok a szürke piacra mennek, és ezért kell odafigyelni ezen szabályozás hatájára. A kérdésem a bizottság felé az, hogy végzette tanulmányt a szabályozás eredményeire vonatkozóan. Tudja a bizottság, hogy hány embert fog érinteni ezen javasolt szabályozás, és milyen jellegű felhasználókat fog ez érinteni. Milyen vállalatokat fog érinteni? És milyen értékű termékekre vonatkozik ez a szabályozás? mennyire lehet ezen szabályozás hatékony, és gazdasági, szociális szempontból milyen kihatásai lesznek. Steiner asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, a, mindannyian tudjuk, hogy veszélyes az európai állampolgárok biztonságára nézve az, hogyha bűnözők és terroristák fegyvereket használnak, ezt láttuk a párizsi atrocitásoknál is, és azt is tudjuk, hogy vannak jogi kiskapuk még a 2008-as javaslatokból is és megpróbáljuk ezeket a hiányosságokat, kiskapokat megszüntetni. Már korábban is a nyomon követhetőség, az információ csere javaslatokkal ezt próbáltuk elérni, és érdekes, hogy ebben az eszmecserében gyakorlatilag megismételjük, tükrözzük azt, hogy hol vannak ezek a kiskapuk. A 2008-as javaslat 4.4-es cikkére szeretnék rákérdezni, mert itt benne van, hogy december 31-ig, 2014 végéig a tagállamoknak gondoskodni kell arról, hogy legyen számítógépesített rendszerük, központosított vagy decentralizált, amely tartalmazza a tűzfegyvereket, amelyek az irányelv hatája alá tartoznak, és ez az adatbázis hozzáférhető. Kérdezem akkor, hogy hány tagállam a bizottságtól, hogy hány tagállam hajtotta végre ezt a 4.4-es cikket, és 20 évig hány tagállam őrzi ezeknek a tűzfegyvereknek az adatait. Vannak olyan tagállamok, ahol szigorúbb a szabályozás, ami nagyon fontos, de szerintem azok a tagállamok, amelyek nem hajtották végre még az irányelvnek ezt a részét sem, fel kellene, hogy ébredjenek, az ő nevüket fel kell sorolni. Aztán pedig a vadászok esetével kapcsolatban a 12.2-es cikk vonatkozik, ne felejtsük el, hogy nagyon sok kollégának komoly aggájai vannak. Nekem felmerül mondjuk az a kérdés a fejemben, hogy hány európai vadász használ kalasnyikovot. Végül pedig a tűzfegyverek be kell, hogy kerüljenek a rendeletbe, mert 2008-ban kihagyták őket. Mindannyian tudjuk a rendőr tisztektől kapott információk alapján, hogy ezeket az úgynevezett blank firearmokat át lehet alakítani. Tehát a nem éles fegyvereket, éles tűzfegyvereké át lehet alakítani. Mindenkit arra ösztönöznék, hogy látogasson el a hazájában a rendőri erőköz, talán a karácsonyi szünetben lehetne velük erről beszélni, tapasztalatot cserélni, hogy mi az ezen a területen szerzett tapasztalatuk. Nikola következik. Elnök asszony, nagyon sok mindent elmondtak már előttem, úgyhogy én csak két dolgot szeretnék kiemelni. Az elős, első, hogy szerintem hasznos, az, hogy a legális piacról eszmét cseréljünk, a bizottság javaslatában ez is szerepel. Egy kicsit erőszakoltnak érzem azt, hogy a legális piacról a legális piacra próbálunk úgy foglalkozni, hogy a terrorizmus ellen küzdünk. Hát itt hatalmas illegális piac működik. A legális piac nem okoz olyan nagy problémát, mint az illegális. Egyáltalán tulajdonképpen büszkék lehetnénk arra, hogy az erős az erősen ellenőrzött piac működik, de nem működik igazán, tehát még szigorúbb intézkedésekre van szükség, és az illegális piacot kell, hogy megszüntessük, mert gyakran olyan szerv, fegyverekkel kereskednek, amelyek életveszélyes sérüléseket okoznak, illetve amelyeknek a segítségével emberi életeket oltanak ki. Tehát engem érdekel az is mondjuk, hogy tiltsák be az online fegyvervásárlást, ezzel egyetértek, és muníciót se lehessen online vásárolni. Ezek érdekesek számomra, viszont vannak olyan területek, amelyek nehezebben szabályozhatók, vagy nem szabályozhatók. De javítsuk egy kicsit a globális piacot, a legális fegyverkereskedelmi piacot, ezt is meg kellene próbálni. De úgy, hogy megakadályozzuk, hogy a fegyverek aztán illetéktelen kezekbe, terroristák kezeibe jussanak. A harmonizáció fontos, a bizottság több fronton kellene, hogy fellépjen, és a tagállamok pedig együtt kellene, hogy működjenek, tehát a titkosszolgálatok cseréljenek információt, használjanak fel minden eszközt, hatásos eszközöket, úgy, hogy a terrorizmussal szemben is fel lehessen venni a harcot. Ami a többit illeti, szerintem nem feledkezhetünk meg arról, hogy milyen kockázata van annak, hogy egy új jogszabályt elfogadunk, amelynek aztán rengeteg olyan állampolgárra is hatása, hatása van, akik vadásznak, vagy sportlövők, és az ő életüket nehezíti esetleg meg ezt. Tehát a bizottság figyeljen oda arra, hogy a, az egyszerű állampolgárok, a sportlövők, a vadászok, vagy a történeti fegyverek gyűjtői ne kerüljenek nehez, nehezebb helyzetbe. Tehát mondjuk aki a 800-as évekből származó régi fegyvereket gyűjt, nem hiszem, hogy terroristák célpontja lenne, hogy ezeket a fegyvereket a terroristák felhasználják. Az illegálissal szemben vegyük fel a harcot inkább és ezen kívül pedig erősítsük meg az együttműködést és a legális piac ellenőrzött működését, tehát garantáljuk azt, hogy bizonyos tevékenységeket lehessen végezni, ne büntessük ezeket a tevékenységeket ebben az új jogszabályban. Roberta Metzola következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek az előttem szóló kollégákkal. Liandom, Mire van szükség? Határozott, világos szabályokra, ugyanakkor szigorúban kellene ellenőrizni az illegális fegyverkereskedelmet. Most a legális piac létezik, az európai egységes piac, tehát, de itt szigorúbb szabályokra van szükség az a, muníció esetében, tehát a töltényeket se lehessen olyan könnyen beszerezni. Ahogy kollégám mondta, kerüljük el azt, hogy a szabályokat félreértelmezzék. Nem szeretnénk, hogy az állampolgáraink azt gondolják, hogy mindez a párizsi, a, párizsi atrocitásokra adott reakciónk, mert nem erről van szó. És egyébként sem tudjuk a bűnözők tevékenységét megakadályozni. Tudjuk, hogy mennyire könnyen hozzáférnek a bűnözők a különböző fegyverekhez, olyan fegyverekhez, amelyeknek a nyomát nem lehet követni, és aztán ezeket bűncselekményekhez felhasználják. Nagyon óvatosan lépjünk, mindig gondoljunk arra, hogy az önvédelem, a sporttevékenységek esetében az állampolgárok életét ne nehezítsük, ne felejtsük el a katonai múzeumokat sem. Én több panaszt is kaptam, több e-mail is befutott hozzám. Az aggályokról számoltak be ezek a panaszok. És azt írták le az állampolgárok, hogy a hétköznapi életüket akadályozza majd ez az új szabálysor. Voltak közöttük gyűjtők, sportolók, és így tovább. A bizottságot szeretném kérdezni, hogy milyen szakértőkkel vették fel a kapcsolatot? Kérdezem, hogy a sportlövők, a vadászok és egyéb társadalmi csoportokkal felvették-e a kapcsolatot? Sok minden elhangzott, és minden arra mutat, hogy elbizonytalanodtunk, hogy nem azokat érint, akiket kellene. Hogy az illegalitás illegális. Itt arról van szó, hogy a legális könnyen illegálissá válhat, vagy az illegálissal visszaélhetnek. Van rendelet, van irányelv, van egy bizottsági jelentés, amely a múlt héten született. Kérem, hogy a szakbizottságban az eszmecserét tények alapján végezzük, és ezért az eszmecsere elején járunk, nem pedig a végén. Ez az első eszmecsere, és már most bizonyos dolgokat megállapítottunk, de a vitához a bizottságtól a következőket kérném. Elsőként. Szeretném, hogyha elmagyarázná, hogy az itteni javaslatnak milyen hatása lesz a tagállamokban, a tagállamokban már meglévő jogszabályokra. Mert különböző jogszabályok vannak az egyes tagállamokban. Másodszorban milyen hatása lesz a javaslatnak a vadászokra, a sportlövészekre és gyűjtőkre? Harmadsorban tudnunk kell, hogy milyen korlátozások vonatkoznak a javaslat alapján a legális fegyvertartókra. Ezek a fő témák, amelyek alapján el kell járnunk. És ezért kérném a szakbizottság titkárságától, hogy a szakbizottságnak, a tagoknak írjanak egy e-mailt, és pontosan foglalják össze, és a, bizot, a szakbizottsági tagoknak küldjék el azért, hogy a bizottság válaszát kezdetleges válaszát mindenki megkaphassa, és ezért nem egyenként kelljen mindenkinek válaszolni, hanem kategorizálja a kérdéseket, és hogyha a bizottság egy választ ad, akkor van kiinduló pont a parlamenti munkához. Köszönöm. Thank you. Kelesz kolléga, köszönöm szépen, elnök asszony, nem fogom megismételni azokat a kérdéseket, amelyeket a kollégák már előttem feltettek, de van még egy, ami nem hangzott el. Mindig azt mondjuk, hogy a jogszabályokat elemzéseknek, tanulmányoknak kell megelőzni. Most megszületett itt egy jelentés, amely egy egyéves értékelő jelentésből indul ki, de ebben a tanulásban, a tanulmányban a tulajdonosokra vonatkozóan nem sok minden szerepel, Tehát itt egyfajta diszkrepancia van a tanulmány és a bizottság javaslata között, ezért kérdem, hogy a bizottságot, hogy kinek a javaslatára építették a saját javaslatukat. Köszönöm, mondja az elnök azt, hogy nekem csak egy nagyon rövid megfigyelésem, megjegyzésem van. 2008-ban foglalkoztunk már ezzel az irányával, illetve a kollégáim a végső megfogalmazásban azt szerepelt, hogy a bizottság a 13A per 2 értelmében a közös útmutatásokat tesz közzé a deaktivációra vonatkozóan. A folyamat és technológia annak érdekében, hogy a deaktiváció visszafordíthatatlan legyen. Ezt akkor írták, most 2015-ben 7 évvel később végre kiadjuk az útmutatót. Hát attól tartok, hogy a kollégáim ennél jelentősen világosabban szeretnének fogalmazni, és szeretnék azt elérni, hogy ha valamit kérnek, akkor ez valóban megtörténik, illetve a jogszabály nyelvezete egyértelmű. Eredetileg azt szerepelt a szövegben, hogy a személyautomata fegyvereket nem tiltják be, mert a B kategóriába tartozókat nem tiltják be, de ha elolvasom a javaslat szövegét az anyanyelvemen, akkor számomra nem derül ki, hogy mi az igazság. Akkor meg sem próbálom elképzelni, hogy a többi nyelvi változat olvasói vajon mit gondolnak a resemble szó számomra eléggé szubjektív, és nem tudom, hogy a sok aggály, ami itt felvetődik, nem amiatt van-e, hogy a nyelvezet nem tükrözi világosan a bizottság szándékait. Talán más nyelvhasználattal lehetne javítani ezen, plusz még azt is lehetne garantálni, hogy ami visszafordíthatatlan, tehát a fegyver működésképtelen, az valóban visszafordíthatatlan és működésképtelen legyen. A bizottság akkor röviden ezt összefoglalhatja, de hát őszintén szólva ebben a témában még több eszmecserére van szükség, majd a koordinátorokkal ezt megvitatjuk, hogy vajon külön vitát vagy eszmecserét érdemese tartani. Köszönöm, akkor most a bizottság következik. Nagyon rövid leszek, elnök asszony, mert tudom, hogy az idő pénz. Talking about legal weapons, you have to know that ten ha legális fegyverekről beszélünk, akkor hadd mondjak itt valamit. Tízezer embert öltek meg Európában legális fegyverekkel. Úgyhogy ez azért valódi probléma. Ha egy-két terrortámadást megnézünk, akkor ott is tapasztalható, hogy legális fegyvereket használtak az érintettek. Tehát ez nem egy kitalált ötlet, hanem valódi problémával nézünk szembe. Tehát ez az első dolog, amit mondani akartam. A második a javaslatunkat több különböző tanulmányra és eszmecserére építettük, az érintetteket megkérdeztük. Mi nem itt hasból kitaláltunk valamit, hanem egy hosszú folyamatnak a végét láthatják. Az igaz, hogy ennek az időzítése olyan, amilyen, mert mindannyian ismerjük az eseményeket, amelyek bekövetkeztek. Harmadik dolog, ami a vadászokat illeti, semmi nem változik. A rájuk vonatkozó szöveg pontosan ugyanolyan. Kérem nézzék meg az első mellékletet, itt fel vannak sorolva a kategóriák, és nézzék meg a C kategóriát. A C kategória gyakorlatilag változatlanul marad, javaslataink nem változtatják ezt. A B kategória esetében itt vannak olyan fegyverek, amelyeket vadászok is használnak, de inkább a sportlövészek fegyvereiről van szó itt. Nézzük meg a B kategória harmadik fegyverét. Ugye itt engedélyezésre van szükség. Látható, bocsánat, a negyedikre gondoltam, hogy még mindig lehet használni félautomata ilyen típusú fegyvereket, 31 töltény tehát, lehet, amelyekkel 31 töltényt lehet kilőni, és például egy ilyen fegyvere nem vonatkozik a bizottság mostani javaslat sora. Tehát ez azt jelenti, hogy a sportlövészek tovább, lövészek továbbra is tudják folytatni a tevékenységüket, nyugodtan sportolhatnak tovább. Aztán pedig mi van azokkal a fegyverekkel, amelyek hasonlítanak, amelyeknek a mechanizmusra hasonlít az automata mechanizmusra. Az igaz, hogy a Rizemből szó, ahogy elnök asszony mondta, kétértelmű lehet, hát nyilván ön, mivel az anyanyelve az angol, ehhez jobban ért, mint én. Megpróbálhatunk együttműködni, és alakítani a szövegen, de mi például arra gondoltunk, hogy a félautomata kalasnyikovok például, amelyekkel emberéletet lehet kioltani, ne juthassanak el a civilek kezébe. Hogyha önök azt mondják, hogy a sportlövészek és a vadászok ilyeneket használhatnak, akkor talán nem értünk egyet, akkor itt valami fajta probléma van. És nézzék csak meg, egy félautomata kalasnyikovot nagyon könnyű és nagyon gyorsan át lehet alakítani automatává. Minden elérhető az interneten, minden információ. De hát őszintén szólva azt el akarjuk fogadni, hogy mondjuk a sportlövészek és a vadászok ilyen fegyverrel lövöldözzenek? Az önöké a választás. Mi úgy gondoltuk, hogy ez nem lenne szerencsés. Nagyon röviden felvettem a többi pontot, de nem válaszolok minden kérdésre, mert lehetetlen a mostani szakaszban, igen, az biztos, hogy a tagállamok közt információ cserének javulnia kell. Most már látható a politikai hajlandóság a tagállamokban, hogy ezt megtegyék. És akkor még egy dolog, amiről szeretnék szólni egy kicsit. A deaktiváció, szerettük volna végrehajtó intézkedéseken keresztül ezt elintézni. Néhány hétez, héttel ezelőtt fogadtuk ezt el. Most itt abba hagyom, mert rengeteg más felvetés van, de az idő szorít. Köszönöm, mondja az elnök asszony. A titkárságot fogom megkérni arra, hogy készítsenek egy összefoglalót a felvetett aspektusokról és aggályokról, és hogy legyen egy kis emlékeztető a bizottsági oldalról is, és aztán a koordinátorokkal majd leülünk megvitatni, hogy hogyan haladjunk tovább. Szeretnénk mindenkinek biztosítani a lehetőséget arra, hogy elmondja a véleményét, és hát természetesen ugyanúgy, ahogy a többi dosszié esetében is a képviselőknek lehetősége lesz arra, hogy módosítsák vagy változtassák ezt a szöveget, mielőtt tovább megyünk. Köszönöm, ezt a napi rendi pontot akkor lezártuk. to give us a presentation on the state of play of the ADR resolution and the online dispute resolution. Thank you, Despina. A következő az ODR állásfoglalás témája. Would you like to start? Nos, elkezdeni? Köszönöm. Um, hello, Madam Chair, I can start? Akkor kezdhetem, elnök asszony? Tisztelt képviselők! Másodszorra látogatunk el a jogszabály ellenőrzéssel azért, hogy megnézzük, hogy a, az online vitarendezés kapcsolatban mi a most a helyzet. <clears throat> Január 9-re kell végeznünk ezzel a feladattal. Már tartottunk egy előadást a szakbizottság tagjainak. Ma szeretnénk a dolgok jelenlegi állásáról tájékoztatni. Gyorsan szeretném ezeket felolvasni. Itt vannak a szeptemberben kiadott adatok, és pedig azzal kapcsolatban, hogy a fogyasztók és a kereskedelem véleménye mi az alternatív vitarendezésről a digitális egységes piacban. Ezért ez egy hasznos eszköznek találjuk, amikor a határon átnyúló kereskedelemről van szó, amely háromból egy. Amikor problémák felmerülnek, akkor nem tudják, hogy hogyan oldják meg, különösen, hogyha a kereskedő egy másik országból való. Nincsen megfelelő panasz és vitarendezési fórum, kis összegekről van szó, épp ezért az ODR az megoldás lehet. Az eredményjelző tábla is azt, mondja, azt mutatja, hogy 45%-a elégedett ezzel a vitarendezési fórummal, és 70% is, amikor felhasználja, elégedett vele. Ugyanakkor a kereskedelem viszont nem igazán ismeri ezt, vannak akik hajlandók használni, de ez csak 15 százalék, és mivel az ágazatban nem létezik, ezért nem használják. Nos, ez a globális kép, a törvényi keretekről már beszéltünk, van egy irányelv az alternatív vitarendezésről. Júliusban július óta tulajdonképpen minden kiskereskedelmi ágazatban vannak erre megfelelő fórumok, és a fogyasztó online vitarendezés minden európai tagállamban, tehát 28 tagállamban alkalmazható, ezt minden nyelven használható, az Európai Bizottság működteti, és megvan hozzá a rendszer az mindegyik tagállamban. Ez a csomag új megoldás a végeltetésre, nem drága, és mivel most már léteznek a kritériumok az irányelvben, hogy melyik intézménnyel kell intéztetni ezeket a kérdéseket, ezért a kereskedők közvetlenül tudjanak a fogyasztókkal foglalkozni, és pont ezt akartuk elérni az egységes piacsal. Nos, hogy állunk az átültetéssel? 14 tagállam már átültette az irányelvet, néhányan csak részben, ez 8 tagállamot jelent, de januárra, január végére majd ez sikerül nekik. Ezek az adatok nem olyan rosszak, mert általában a tagállamok jóval a határidő után ültetik át az szabályokat. Tulajdonképpen ezért kielégítő, hogy még a törvényes határidő előtt is sikerült némely tagállamnak ezt átültetni. Vannak olyanok, akik 2016-ban nem fogja jogalkotási vagy parlamenti okok miatt átültetni ezt a jogszabályt, például választások vannak, tehát lesz egy pár olyan tagállam, akik nem lesznek kére. De reméljük, hogy 2016 nyarára nekik is sikerül. Az intézményeket illetően az eredeti határidő ugyanaz volt, mint a platform elindításának a dátuma, és kértük a tagállamokat, hogy jelezzék a határidő előtt. Jurova biztos asszony írt a legtöbb tagállamnak, és a legtöbb tagállam a határidőre ezt elintézi. Nos, az AD, ODR, ODR platformmal kapcsolatban minden technikai munkát elvégeztük, ugyanis a határidő januárban van. Ugyanakkor ezek még nem kapcsolódnak az életékes ADR hatóságokhoz. De 2016 elején ennek működőképesnek kellene lenni. A jogszabály kötelezi az ODR-hoz való utalást a weboldalon, és ehhez szükség van a megfelelő linkre mit várunk az elindítás napján, tehát január 9-én, mint már mondtam, a tagállamok nem lesznek mind készen, épp ezért a február 15-re fogjuk eltolni ezt a határidőt, mert akkorra a tagállamok kritikus tömegének már csatlakoznia kell a rendszerhez. Ez azt jelenti, hogy 20 tagállam csatlakozik mert nagyon fontos, hogyha a fogyasztó panaszával ezt a rendszert használja fel, akkor ne okozzunk neki család, csalódást. Tehát, mint mondtam, szeptember 15-ére tolt el a bizottság ezt a határidőt, de ez még mindig a legális határidőn belül van. Tehát ekkor lesz a nagy közönség számára hozzáférhető ez a platform korábban pedig tesztelni fogjuk ezt a rendszert, és megnézzük, hogy jól működik-e. Nyilvánvalóan az Európai Parlament tagjai tól is szeretnénk hallani a véleményt, és szeretnénk, hogyha terjesztenék ők is ezt, mert nagyon fontos, hogy az emberek tudjanak erről. Mint mondtam, azért, mert február 15-én elindítjuk ezt a platformot hogy fog működni a platform. Már az, ezt kipróbáltuk, tulajdonképpen ez a legutóbbi bemutatása a platformnak. A felhasználók, a fogyasztás, fogyasztók és a kereskedelemek és az intézmények és a kapcsolattartó pontok mind ismerik az eljárást ennek először a lépései a panaszbeadása, az intézménynek a megtalálása, az ADR-nek az e, eset kezelése, és végül az eredménye ennek a kezelésnek. Mint láthatjuk, ilyen a panasz űrlap, három része van, először a részleteket kell megadni, nem ezt látjuk, ezt látjuk most, tehát ezt kell a fogyasztónak kitölteni. A részletek azok automatikusan tovább küldődnek, amikor a fogyasztónak le kell írni a problémát, az árat, stb., akkor ők a saját kontaktinformációjukat megadják. Aztán a kereskedőhöz és eljutatják ezt. Tehát ez egy nagyon gyors és hatékony folyamat. Ezt kapja a kereskedő, tehát jelzik neki azonnal, hogy panaszt küldtek, és hogyha megnézik ezt az űrlapot, akkor e, e, tulajdonképpen békéltetési folyamat indul, hogyha a kereskedő beleegyezik és a saját verzióját is meg kell adni az eseményeknek. ez az egész EU-ra vonatkozik. Hogyha a fogyasztó és a kereskedő megegyeznek, akkor ezt az egész ügyet eljutatják az ADR intézménynek. A technológia nem igazán segít nekünk, tehát nem működik együtt. Elnézést ugrál a kép. Néha működik, néha nem működik. Tehát ez az ADR hatóságnak a dashboardja. Itt megkapják a panaszt, és akkor a kereskedőnek a véleményét is. Akkor vannak eh, bizonyos funkcionalitások ennek az esetnek a kezelésére. És az utolsó rész nyilvánvalóan a tanácsadó dashboard, amikor segítséget nyújtanak, ha csak a tagállamok nem korlátozzák a szerepüket. Tehát így néz ki a, a platform. Már kétszer kipróbáltuk az érdekelt felekkel. Először Brüsszelben, aztán a többi helyen. Különböző forgatókönyveket for, próbáltunk ki, ja, és és sikeres volt. Aztán az első szöveg után figyelembe vettük az összes megjegyzést és a szakértőnek, a szakértőknek a véleményét. Pozitív véleményeket kaptunk vissza, mert egyszerű használni a rendszert és reméljük, hogy önök is ezt fogják kommunikálni, amikor a platformról beszélnek. De januárban tovább teszteljük, és mint mondtam, február 15-én hivatalosan is elindíthatjuk. Nos, mivel hallottam, hogy nem sok időnk van, gyorsan próbáltam átnéz, tekinteni ezt, és kérdéseket várom. Köszönöm ezt a részletes bemutatót, nagyra értékeljük az elvégzett munkát, hogy ebből valóság legyen. Kollégák, ki szeretne kérdést feltenni? Úgy látom, senki. Nekem van egy kérdésem, ha megengedik. Akik azon tagállamok, ahol 14, tehát és jó lenne, hogyha a határidőig mindenki feliratkozna erre a rendszerre. Tehát mik a fő akadályok, amint ön, ön leírta választási kérdések, vagy az, az az akadály, hogy a rendszereket kell még kialakítani. Szeretnék valami választ kiprovokálni, mert tudom, hogy tehát hogyha itt 20 országot képviselünk, akkor jó lenne, hogyha működni a rendszer? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Az alapszerződések őrzőjeként, amint a határidő lejárt, fontos tudnunk, hogy a kérdévre minden tagállam válaszolt, és nagyon komolyan vették ezt a feladatot. Egy akadály az volt, hogy a jogi határidő ugyanaz volt, mint az ADR entitásoknak a beindításának határideje, és több tagállamban egybeesett ez a két határidő. Tehát létre kellett hoznani a kritériumokat, amelyeket a jogalkotás előír, és közben ugyanezen időre már be is kellett azokat vezetni, úgyhogy korábban nem léteztek ilyenek, hát itt időre lenne szükség. Három-négy tagállamban választások voltak, és jogalkotási kérdések miatt nem tudtak minket időben értesíteni. Úgyhogy objektív okokról van itt szó, de azt gondoljuk, hogy a kritikus tömeget február közepére megnyerjük, és talán mindenkivel lezárhatjuk a folyamatot a nyár végére. Köszönöm. Ha nincsen más észrevétel a kollégák részéről, akkor köszönöm a bizottságnak ezt az előadást, rendkívül hasznos volt és berekeztem az ülést. Csütörtökön 9-től fél egyig lesz a következő ülésünk. Köszönöm. Most a koordinátorok ülése következik.